Bien, mes chers collègues, je vous invite à... Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. En vous présentant euh, nos excuses pour... Közben a tolmácsok egy szolgálati közleménnyel tartoznak a közönségnek. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy az egyoldalúan ránk kényszerített új munkakörülmények miatt munkaügyi vitában állunk a vezetőséggel. Több kompromisszumos javaslatunk ellenére vezetőink harmadik heten nem keresik velünk a kapcsolatot problémáink közös megoldása érdekében. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyalások folytatásáig túlmunkát nem végzünk, a mai ülésen és a tolmácsolás pontosan a tervek szerint tervezett időpontban 12.30-kor leáll. Folytatjuk az ülés tolmácsolását. Nagyon fontos a az igazságügyi együttműködés a terrorizmus területén és az országok között, az Európai Unió szintjén. A szakértőkkel, a terület szereplőivel eh, egyeztettünk a technikai korlátokról, strukturális problémákról, igazságügyi problémákról, amelyek felmerülnek e tekintetben hogy a dialógust el tudjuk indítani, és információkat gyűjtsünk az együttműködésről, illetve az együttműködés működésének módjáról. Ma délelőtt lesz alkalmunk arra, hogy meghallgassuk a felszólalókat ebben a témában. Nagy szeretettel üdvözlöm Antonio Balzamót, aki Olaszország állandó képviseletének igazságügyi szakértője. Tavasszal vette fel ezt a tisztségét. Egyébként kétezer 2017-ben Koszovó területén foglalt el bírói feladatait, és az 2018-ig a legfelsőbb bíróságnál volt bíró, és szakértője a terrorizmusnak és a nemzetközi igazságügyi együttműködésnek, és a bíróságnak volt az elnöke 2011-től 16-ig, a kapacsi tömeggyilkossággal kapcsolatos ügyet vitte, Falconi bíró és eh, Falconi gyilkossággal is foglalkozott, tehát a szervezet bűnözés területén is van tapasztalata. Tehát ismeri ezeket az ügyeket, amikor kollégákat érintett eh, a terrorizmus problémája. Szeretném mindjárt megadni önnek a szót. Nagyon örülök, hogy üdvözölhetem Kami Entier asszonyt, aki a terrorizmus elleni szekciónak a vezetője a Párizsi Főgyészségen, és azt a részleget vezeti, amely a terrorizmus elleni harccal és az állambiztonsággal foglalkozik. Enti asszony az antiterrorizmus területén végez munkát, és külön szakértője az Európai Igazságügyi Együttműködésnek a terrorizmus elleni területén, valamint a terrorizmus igazságügyi kezelésének szakértője. részt vettek akkor azoknak a kollégáknak mondom, akik a párizsi látogatáson részt vettek, ők már találkoztak önnel, és nagyra értékeltük, hogy mennyire elkötelezetten dolgozik a terrorizmusa kapcsolatos ügyeken, és hogy mennyire sok figyelmet fordít az eh, a nemzetközi együttműködése. Frederik Bábot is üdvözlöm, aki a francia igazságügy minisztériumnak eh, a diplomáciai szakértője, tanácsadója, az Erőjust eh, keretében 2007. november óta nemzeti kapcsolattartó, és 2014 óta az Eurojust-nál dolgozik, tagja a Franciaország Eurojust hálózatnak, és a brüsszeli büntető jogi tárgyalásokat is követi szakértője ennek a területnek, illetve a francia-német elektronikus igazságügyi rendszer összekapcsolásának szakértője, ebből született az ECRIS rendszer. 2010 óta a Dunkerki bíróság elnöke. Rencontré euh, lors de euh, notre mission à La Haye il y a quelques mois, je ne sais amikor euh, néhány hónappal ezelőtt Hágában missziót tartottunk, látogatást tartottunk, akkor már önnel találkozhatunk. Köszönöm szépen mindhármuknak, hogy eljöttek hozzánk, és szeretném kérni, hogy ismertessék velünk az önök területéhez tartozó legfontosabb tudnivalókat előadásaikban, mi az úgynevezett pingpong rendszert fogjuk most használni ebben az előadásban, vagyis hogy azonnal kérdezhetnek az előadóktól a bevezető elhangzása után. Nem tudom, hogy ismerik-e fizikai formájában ezt a kezdeményezést elektronikusan már bizonyosan, Körülbelül 15 percet adok mindannyiuknak, és ezután Bázamú úrral kezdve, hogyha nincsen senkinek ellenére, és utána Entjé és Bábur következik, és ezután a kérdéseket hallgathatjuk meg. Vous préférez. Ah, attendez. Euh, Excusez-nous, les interprètes ont... un... Elnézést kérek a tolmácsoknak, Euh, van egy üzenetük, amit a kezdés előtt fel kell olvasnom, a tolmácsok magyarul ezt már felolvasták. Merci, nous avons... Köszönöm szépen. Meghallgattuk tehát a tolmácsok üzenetét, most Bálzamo úr következik. Eh, D'accord, eh. Sono molto... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy meghívtak ide ezen a mai napon. Ez számomra nagyon nagy megtiszteltetés. Köszönöm szépen. Nos, eh, nagyra becsülöm ezt a szakbizottságot amely a terrorizmus ellen küzd, illetve a terrorizmus finanszírozása ellen, ez egy nagyon-nagyon fontos tény. Látható az, hogy Európa megpróbál az Európát alkotó népek igényeire megfelelően reagálni, és nagyon fontos az is, hogy az európai szakpolitikákat át kell gondolni, illetve ezeket modernizálni kell. Ez egy szép dolog, nagyon fontosnak és pozitívnak tartom azt, hogy az Európai Unió úgy gondolja, hogy felelősséget kell vállalni ezekért a kérdésekért És a 2017 55-15-ös európai irányelv, a terrorizmus elleni harcról szóló irányelv szerintem egy nagyon-nagyon fontos jogi jogszabály, és örülök annak, hogy ilyen modern az Európai Unió megközelítése. Azt gondolom, hogy tudatosságra, a homogenitásra szólít fel, illetve arról is szól, hogy párhuzamot vonjunk a szervezet bűnözés finanszírozás, illetve a terrorizmus finanszírozás között. Nagyon fontos az, hogy ugyanolyan hatékony tényfeltáró és nyomozó módszerekkel dolgozunk a terrorizmus felderítésén, mint a szervezett bűnözés felderítésén. Új technikák és technológiák szerencsére lehetővé teszik ennek a nyomozásnak a fejlődését, például az elektronikus felügyelet ide tartozik, és szerintem ez nagyon fontos az európai államok, az európai tagállamok közötti bíró igazságügy együttműködésben is. Büszke vagyok arra, hogy milyen háttérből fogant ez az irányelv. Katerina Kénicsi asszony ennek a kérdésnek az egyik szakértője, aki hozzám hasonlóan szicíliai, és ez is mutatja azt, hogy Szicília képes volt arra, hogy drámai történelmi fordulópontokon túljutva európai módon figyelje ezeket a kérdéseket, szemléje ezeket a kérdéseket. Mondom, nagyon-nagyon büszke vagyok anna, erre és arra is, hogy a mai napon az Altiero Spinelliről elnevezett épületben tarthatom meg ezt a hozzászólásomat. Azt gondolom, hogy ez az irányelv a, jobb, a jövő irányába kinyitott, tágra nyitott ajtó valójában. Nagyon fontos az, hogy az európai jogszabályokat harmonizáljuk, hogy védjük az áldozatokat, hogy, az, hogy a bírói együttműködést elősegítsük, illetve az is nagyon fontos, hogy napirendre tűzünk két nagyon-nagyon fontos témát, amely, nagyon, amely meghatározó a terrorizmus elleni harcban. Egyrészt a harmadik országokkal való bírói együttműködés, olyan országok ezek, amelyek az Európai Unión kívül esnek, de mégis, miután globális jelenségről van szó, nagyon fontos a velük való együttműködés. Még van egy rendkívül fontos téma, ez a kölcsönös segítségnyújtás az irányelv megvalósításában. Ide tartozik például a kutatás, az elektronikus megfigyelés, És ugye ne felejtjük el, hogy az Európai Unió több szempontból is kapcsolódik a világ többi részéhez. Nem vagyunk teljesen függetlenek, ugye? Nem légüres térben létezünk, és éppen ezért most arról szeretnék beszélni, hogy az ENSZ kötelékében vagy kontextusában ez pontosan mit jelenthet, a palermoni a palermói egyezménynek a hatásáról szeretnék beszélni, ugyanis a palermói egyezmény alapvetően a szervezett bűnözésről szól. Kérdés az, hogy vajon hogyan lehet ezt alkalmazni a terrorizmus elleni harcban. A szervezett bűnözés, tehát a határon átnyúló szervezett bűnözést a Palermói Egyezmény rendkívül tágan értelmezi. Két dologról szeretnék konkrétan beszélni, ennek az egyezmények a 18-as cikkéről egyrészt, amely a kölcsönös segítségnyújtásról szól a nyomozási együttműködésben. Nagyon fontos projektek mutatják azt, hogy ez mennyire kiváló lehetőség. Például afrikai országokkal működtünk együtt, és ezek az afrikai országok jelenleg is együttműködnek a Katánia és a Palermói ügyészséggel a migránsok kapcsolatos bűncselekményekben, tehát embercsempészetre gondolok. Ez egy nagyon fontos dolog, és ugyanilyen fontos a 20-as cikk, amely a különleges nyomozati technikákkal foglalkozik. Ez az els, egyik első olyan joganyag, ahol egy nemzetközi egyezmény foglalkozik az elektronikus megfigyeléssel és nyomon követéssel. Nos, pontosan ez lenne a mai témám. Az elektronikus megfigyelés Szerintem rendkívül szükséges az ilyen súlyos bűncselekmények esetében, tehát például a nemzetközi terrorizmussal kapcsolatos bűncselekményekkel kapcsolatban. Nagyon sok minden megváltozik, például a kommunikációs módszerekben, az informatikai kommunikációban, és egyre nehezebb nyomon követni a bűnözők, illetve a terroristák közötti kommunikációt. Olaszországban új típusú technológiákkal dolgoztak ki, tehát informatikai újdonságokat vetettek be a nyomozásban, és eh, valós időben képesek eh, beavatkozni, illetve eh, beavatkozni a terroristák közötti kommunikációba, illetve azt felfedni. Ez egy nagyon fontos dolog. Idén Április 17-én a bizottság egy rendelet javaslatot tett közé, Ez arról szól, hogy milyen módon kell az elektronikus megfigyelések adatait megőrizni, illetve hogyan lehet ezeket felhasználni. Nagyon fontos az is, hogy valós időben hozzájutunk adatokhoz, Ugye jelenleg az jelenlegi jogszabályok nem szólnak arról, hogy ezzel pontosan mit kéne tennünk, ezt a joghézagot fedné le a bizottság javaslata, rendelet javaslata. Szerintem egy újfajta egyensúlyt kéne megtalálni. Egyrészt nagyon fontos az, hogy ki tudjuk a különböző alapelveket egymással össze tudjuk ezeket egyeztetni, tehát az állam nyomozó tevékenységét, illetve a magánélethez való jogot, a magánélet védelmét kell tudni összeegyeztetni. Nagyon fontosnak tartom az, hogy legyen egy közös kultúránk, egy közös nyomozói kultúránk, és így jobban, hatékonyabban fel tudjuk venni a harcot a különböző bűncselekményekkel, szervezett bűncselekményekkel, tehát harmonizálni kell a jogszabályokat, és fontosnak tartom azt, hogy a nyomozásokat több országban is egyszerre tudjuk végezni, illetve hogy az egyik országban elért nyomozati eredményeket be lehessen vetni, vagy fel lehessen használni más országokban is. A Palermoi Egyezmény felhasználásával kapcsolatban. Ha megengedik, akkor megosztanék önökkel egy olyan közvitát, ami jelenleg folyik a szakértők között. Ugye ezt az eszközt korábban a szervezett bűnözésre találták ki, hogyan lehetne ezt felhasználni a terrorizmusban. Tehát egészen más volt az alapgondolat, más volt a háttér. Nos, régóta úgy gondoltuk, hogy ezek heterogén jelenségek eltér a szervezett bűnözés és a terrorizmus alaptermészete. Ezt a én azt gondolom, hogy sem a múltban, sem a jelenben nem érvényes ez a kettős megosztás, ez a ez a ez a megkülönböztetés. Nos, Pia Mattarella meggyilkolásával kapcsolatban ugye el kell azt mondani, ezzel kapcsolatban el kell azt mondani, hogy ez, ez egy, a szakértők szerint a maffia világába tartozó terrorizmus volt. 1983. júliusában Ro- Rocco Kinnicsit gyilkolták meg. Katarina Kinnicsi egyébként az ő lánya. És akkoriban az újságok címlapján az szerepelt, hogy Palermo Beiruttá vált. Aztán 92-ben szintén történt egy hasonló eset. Giovanni Falconét akkor végezték ki egy ilyen gyilkosság során, és egyértelmű volt akkor is a terrorista szándék. Tehát egyértelmű, hogy a maffia a terrorizmus módszereivel csapott le. Hasonló jelleggel elmondható az is, hogy a terrorizmus különböző formái pontosan olyan érdekeket védenek, mint amelyeket általában a maffiával kapcsolunk össze. És olyan módon teszik ezt, mint ahogy azt a szervezet bűnözők esetében meg, megszoktuk. Ott van például a kábítószerkereskedelem, az embercsempészet, vagy a kulturális javak csempészete. Ezek mind kötődnek ma már a terrorizmushoz. Ez azt jelenti, hogy a terrorizmus jelensége kiterjedt, és szerintem a palermai egyezmény kiváló eszköz arra, hogy a terrorizmussal is foglalkozzunk, Nos, 180 olyan ország van, amely aláírta ezt az egyezményt, és ne felejtjük el, hogy a, a kölcsönös egyezmény, a, kölcs, a kölcsönös ö, ö, igazságügyi segítségnyújtás elve is megvalósul ebben az egyezményben, ami szintén különlegesen fontossá teszi ezt az egyezményt. Fontos az is, hogy Létezik egy eh, felügyeleti, felülvizsgálati rendszer erre a Palermói Egyezményre vonatkozóan, tehát a cél az, hogy nemzetközi szinten is elterjesszük a bevált gyakorlatot, és eh, harmonizációt hozzunk létre a különböző jogi rendszerek között, ugye nyilván enélkül nem lehet megvalósítani hatékony együttműködés. Nagyon fontos az, hogy pontosan lássuk, hogy milyen kötelezettségeket jelent ez a kölcsönös segítségnyújtás az Európai Unió belül és kívül, és fontosnak tartom, hogy az európai tagállamok nagyon hamar tudják alkalmazni ezt az egyezményt, és azt hiszem, hogy mindannyiunk számára ez hasznos lehet. Van még egy harmadik megfontolandó téma, ez pedig nem más, mint hogy milyen lehetőségeket kínál az irányelv tervezet, a, amely a pénzmosásról szól. Ignácio Correo, szintén szicíliai képviselő, Európai Parlament képviselő foglalkozik ezzel, gondolom ez nem teljesen véletlen. Ő pontosan ismeri a helyzetet, és szerintem ez is egyértelmű, hogy európai szinten sokkal hatékonyabban föl lehet lépni a jelenséggel szemben. Ez az irányelvtervezet jelenleg a háromoldal egyeztetéseknél tart, és ez úgy gondolom, hogy európai hozzáadott értéket teremtene. Ha megengedik, akkor egy nemrégiben lezajlott nyomozásra utalnék. Itt arról van szó, hogy tavaly májusban a bressai, a bressai bíróságon egy a bressai bíróságon az ügyész a pénzügyőrséggel válvetve előzetes letartozásba, letartóztatásba helyezett bizonyos személyeket. Arról van itt szó, hogy az Avala hálózaton keresztül migránsokat csempésztek, és aztán a nemzetközi terroriz... egyértelmű volt, hogy kapcsolatuk van ezeknek a hálózatoknak a nemzetközi terrorista hálózatokkal. Ez azt jelenti, hogy a jogszabályok közötti harmonizáció alapvető fontosságot kaphat. Így sok, sokkal hatékonyabban tudunk nyomozni, hogyha harmonizáljuk, harmonizáljuk a jogrendszerinket a bűnügyi kérdésekben is. Ez, mondom, vonatkozik az előzetes letartóztatásra is, avagy az olyan típusú elkobzásokra is vonatkozik ez, amelyeket nem előzött meg még bűnügy, bírósági ítélet, hiszen a terrorizmus elleni harcnak egyik legfontosabb formája a terrorizmus finanszírozásának ellehetetlenítése. Még van egy utolsó témám, ha megengedik. Mi nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a radikalizációt megállítsuk. A terrorizmus megszüntetésre, megszüntetését egy központi szervezeten keresztül végezzük, létezik ugyanis Olaszországban egy maffia ellenes és terrorizmus ellenes központ. Ez egy központi hatóság. És szerintem nem csak ennek a központi hatóságnak kéne fontos szerepet adni, hanem a civil társadalomnak is, a civil szervezeteknek is. Olaszországban a civil társadalom képes volt arra, hogy egy nagyon komoly harcban főszerepet vállaljon. Szerintem ezt a harcot nem lehet csupán az államra bízni. Ezt megtörtént Olaszországban annak idején, amikor a terrorizmus komoly gond volt, néhány évtizeddel ezelőtt Olaszországban. A társadalmaink egyre összetettebbek, több etnikum alkotja őket, úgyhogy mindenképpen be kéne vonni a civil társadalmat is ezekbe a kérdésekbe. Szerintem ez egy nagyon reményteljes jel lenne, hogyha ezt megtennénk, és szerintem büszkék lennének a civil szervezetek is, az egész civil társadalom arra, hogyha a, hogyha egy olyan jelenség ellen tudnánk válvetve harcolni, amely veszélyt jelent az Európai Unió alapító értékeire. Köszönöm szépen a figyelmet, és természetesen szívesen válaszolok bármilyen kérdés. Merci! Köszönöm szépen, Bázamó úr, köszönöm szépen a bevezetőjét, és köszönöm, hogy bemutatta tapasztalatát és a megközelítését. Olaszországban jelentős tapasztalatot szerzett, különösen Szicíliában, és hogy ilyen konkrét példákat megosztott velünk a szervezett bűnözés és a terrorizmus, terrorizmus felszámolásáról. Köszönöm szépen, készüljön a kérdésekre. Most megadom a szót ügyész helyettes asszonynak Kami Entjélnek, aki a terrorizmus elleni harccal, illetve az állambiztonság ügyeivel foglalkozik. Köszönöm szépen! Körülbelül 15 percben. Le temps, ne, ne vous inquiétez pas. Euh, je... Ne aggódjon, eh, tartani fogom az időkorlátokat. Röviden szeretnék beszámolni arról, hogy a nemzetközi együttműködés a terrorizmus területén a eh, Párizsi ügyészség eh, terrorizmus elleni osztályán hogyan zajlik, ennek én vagyok a vezetője. Szeretnék beszélni az együttműködésről. Nagyon fontos ez a terrorizmus elleni küzdelemben. Ez definíció szerint olyan terület, amely nagyon sokat merít a nemzetközi együttműködésből. Ez meglehetősen kegyenlítetlen ez a terület. Spanyolországgal nagyon jó az együttműködésünk, az ETA kapcsán ki fejlesztettük ezt az együttműködést. Franciaország volt a háttere, hátországa a baszk szeparatista szervezet tevékenységének, és Franciaország, Spanyolország akkor nagyon jó együttműködést dolgozott ki. Belgiummal is példaszerű az együttműködés évek óta a 2015. E, december, november 13-i támadások óta. Továbbfejlesztettük ezt az együttműködést a többi európai országgal, illetve nem európai uniós országgal, azért már egy kicsit gyengébb tud lenni ez az együttműködés. A párizsi támadás óta úgynevezett tükörvizsgálatokat végzünk, vannak olyan támadások is, ahol francia áldozatokkal jár a támadás, vagy francia érdekeket érint, például Franc- Afrikában elkövetett támadásokról beszélek, Maliban, Burkina Faso-ban, Elefántcsontparton, Magreb térségében, Tunéziában, Algériában, stb. Ezekre is figyelemmel vagyunk igazságügyi együttműködést indítottunk ezekben az országokban, meglehetősen nehéz eh, egy ilyen együttműködést működtetni, és tudni kell, hogy eh, eh, nagy a verseny idézőjelben ezen a területen más országokkal, különösen az Egyesült Államokra gondolok, ők szeretnék a befolyásolási zónájukat kiterjeszteni ezekre az országokra, és az technikai együttműködés tekintetében vannak olyan eszközeik, amelyekkel mi nem feltétlenül rendelkezünk Franciaországban, és kevesebbet tudunk kínálni ezeknek az országoknak, holott hosszú ideje szövetségeseink. Burkina Faso esetében három támadás történt az elmúlt két évben, francia áldozatok is voltak, legutóbb a francia követség ellen volt támadás Vagaduguban, és érintett ez angol száz érdekeket is, és ezek az szolgálatok technikai együttműködést kínálnak az érintett országoknak. Az antiterrorista ágazatban vagy részlegben nagyon aktív az együttműködés, tehát az országokkal. 2017-ben több mint 50 megkeresésünk volt, 2018-ban 20 kérést adtunk és 15-et kaptunk az együttműködésre, vizsgálatindítására E tekintetben a nemzetközi együttműködés két nagyon fontos és értékes eszközön nyugszik. Az egyik a kapcsolattartó bírák működése. Franciaországban ez már bevett módszer, talán a világon a legkiterjedtebb ez a hálózat. Két bírónk működik Afrikában, az egyik Nyugat-Afrikában, a másik Kelet-Afrikában, és kollégáink, ők bírók, és nagyon fontos szerepet töltenek be az együttműködésben, mert ők a mi kapcsolattartóink ezeken a területeken, kapcsolatot tartanak a helyi igazságügyi hatóságokkal, néha nehéz velük felvenni a kapcsolatot, és nem csak kapcsolattartó szerepet töltenek ők be, hanem sokkal fontosabbat, példaként elmondhatnám Mali esetét, ahol Bamako közelében volt egy támadás, francia áldozatok is voltak, és általában igazságügyi lát, missziót küldünk az érintett országokba ahol van nyomozók is mennek, és bírók, ügyészek, és a kiküldött bíró folygatta a nyomozó küldöttséget, és segített a 18.5-ös eljárásban kapcsolatot tartani a helyi hatóságokkal, és a kapcsolattartó bíró mindig a küldöttség mellett volt, a terrorizmus ellenes részleg küldöttsége volt ez. Az Eurojust nem akarom elvenni Frederik Báb kenyerét, ő majd beszél az Eurojust szerepéről, de nagyon fontos szerepet játszik az Eurojust a büntetőjogi területen nemzetközi szinten, a multilaterális együttműködésben. Az Eurojust minden lényeges dossziéban illetékes, a terrorizmus ügyében, a Talis támadás, a november 13-i támadás, a Nizai támadás tekintetében is igénybe vettük az Eurojust segítségét 2014 óta 25 ször keresték meg az Eurojustot ilyen ügyben. Minden multilaterális ügyben megvan még a lehetősége Franciaország szempontjából az együttműködésnek, lehet, hogy egy kis öncenzúrát gyakorolunk az Eurojust vonatkozásában, lehet, hogy egy kicsit ambiciózusabbak is lehetnénk el tekintetben. Ezzel párhuzamosan rendszeressé tesszük a 2005 szeptember 20-i döntés alapján az információszolgáltatást az Eurojustnak átadjuk, az Eurojust francia irodájának azt a táblázatot, amely tartalmazza az folyamatban lévő, illetve lezárt vizsgálatokat, nyomozásokat, illetve azokat a személyeket, akiket nyomozás alá vettünk, vagy elítéltek, és így az Eurojust hozzáférhet az adatbázisunkhoz, és ezeket az információkat elérheti. Két pozitív példát mondanék az Eurojust pozitív szerepére. Az egyik az emák és az iszlám állam propagandája tekintetében sikerült semlegesíteni különböző európai országokban azokat a szervereket, ahol adatokat tároltak. Nagyon nehéz, hogy vannak országok, ahol administratív, más országokban igazságügyi keretekben kezelik ezeket az ügyeket. Múlt év június 5-én egy döntés született, amely lehetővé teszi, hogy meg állapodást közsenek az országok az adatok felhasználásáról, amelyeket a semlegesítési művelet során gyűjtöttek, hogy ezeket az adatokat aztán az Európol felhasználhassa. Második jó példa a TALIS támogatás, ami ugye meghiúsult, ott is az Eurojust nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy az adatokat átadta Franciaországnak, Bilásatrát gyanúsították azzal, hogy Ágyul Bárkezani esetében, vagy neki segítséget nyújtott, és Európa felé segítette, hogy az élető eljusson ide, és ő volt felelős a Tális illetve a november 13-i támadás elkövetei, elkövetőinek Európába érkezésében is. Ezért eh, ez egyfajta szimbolikus ügyé vált Franciaország számára, hogy ezt a szemét letartóztassuk, és átadjuk Németországnak. Bilal Sátráról van tehát szó. A Tális ügyben tartóztattuk őt le. Ezek szimbolikus jelentőségű ügyek, és mutatja, hogy mennyire fontos, hogy az Eurojust és az tag irodák közösen tudjanak adatokat felhasználni, nagy ennek a jelentősége, hogy ne kelljen kivárni azt, hogy például Bilal Satát elítéljék, és utána kezdődjön meg az együttműködés. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, vagy tanulságot, hogy nagyon fontos az együttműködés, hogy már a jelzések a, a gyanú szintjén felvegyük a kapcsolatot. Erről majd Frederik biztosan többet fog beszélni. Mindenképpen támogatjuk, hogy az európai igazságügyi adatbázis megszülessen, és hogy aktívan tudjunk ennek a feltöltésén dolgozni nem feltétlenül kiegészítő munka ez a tagállamoknak és az ügyészségeknek, hiszen őket sokszor megkeresik statisztikák, táblázatok átadása érdekében, pontosan, hogy egyszerűsíteni az adatátadást ez a rendszer az Eurojuston belül nagyon jól zajlik a különböző táblázatok cseréje, és ez nem plusz munka. A kétoldalú, többoldalú kapcsolatfelvételek esetében egy négyoldalú csoporthoz tartozik Franciaország, egyébként Franciaország, eh, Belgium, Spanyolország és Marokko vesz részt ebben eh, az együttműködésben, nem udvariatlanul Franciaországot mondtam először. A barcelonai támadás is jelzésértékű volt, jelképes értékű, és itt is eh, itt kezdte meg ez a négy oldalú csoport a működést, és nagyon jó eredményeket mutathatott fel. A német, brit, spanyol hatóságokkal is együttműködünk ebben. Végül pedig, ami az együttműködés nehézségeit illeti. Három pontban összegezhetők ezek. Először is a különböző igazságügyi rendszerek, amelyek az országokban működnek, a terrorizmus elleni harc ügyében is, megvan az az előnyünk, hogy központosított rendszerekkel van dolgunk általában országonként, és így van egy egységes hozzáférési pontunk, kapcsolattartási pontunk az egyes tagállamokkal az együttműködés keretében. Így sokkal egyszerűbb bizalmi kapcsolatot kialakítani, hiszen az együttműködés kölcsönös bizalmon alapul, és a központi hatóságokkal köz, könnyen felvenni a kapcsolatot, mint hogyha különböző hatóságokkal kellene kapcsolatot tartani, ez a siker kulcsa. Aztán a szövetségi rendszerek egy kicsit nehezítik a dolgunkat, például Németországra gondolok, ahol nagyon jó a szövetségi ügyészséggel a kapcsolatunk, de úgy áll össze a rendszer, hogy a nemzetközi együttműködés a különböző tartományokkal zajlik, és nem feltétlenül a főügyészséggel, az központi ügyészséggel tartjuk a kapcsolatot, hanem a tartományi ügyészségekkel. Nem mindig egyszerű megalapítani, hogy melyik tartományi ügyészség illetékes, és sokszor a szövetségi ügyészség nem indít vizsgálatot, hanem csak a tartományi szinten. Itt egy kicsit nehezebb a dolgunk, megnehezíti ez a dolgot. Európán kívül ez az együttműködés még komplexebb, például az Egyesült Államokkal, ahol nagyok az akadályok az egy nemzetközi együttműködésben, aztán az eljárási módszerek is különbözőek lehetnek. Belgiumban például a november 13-i támadások után kiderült, hogy Belgiumban a felelőteli bíróság illetékes ebben az ügyben, de a, be, az ügyészségnek nincsenek ugyanolyan hatáskörei, mint a francia ügyészségnek. Mi kihallgatásokat tarthatunk, és különösen a terrorizmus ügyében vannak olyan hatásköreink, sürgősségi ügyekben amikor is két héten keresztül az ő az, a támadás után az ügyészségnek különleges hatáskörei vannak. Belgiumban például a kihallgatások esetében bírósághoz kell fordulni, tehát Franciaországban egy ügyészségi csapat hallgatja ki a támadás után a gyanúsítottakat, miközben Belgiumban a bírósághoz kerül ez a feladat, és ez sok fennakadást okoz, és ez kiderült nagyon egyértelműen a november 13-i támadások után is. nagyon nagy teherhárult a belga fő, fő bíróságra, és megnehezítette ez az együttműködést. Aztán, ami még nehézség, hogy a 2017. Eh, március 15-i eh, rendelet ugyan egységesíteni fogja a büntetőgi eljárásokat, de azért még mindig nagyok az eltérések, országonként változik, hogy milyen súlyú bűncselekménynek számít egy-egy bűncselekmény. Például a dzsihád esetében, a szíriai harcosok esetében Franciaország az előkészületeket is már bűncselekménynek kezeli, más országokban nem, fellen, nem feltétlenül. A 2017-es irányelv egy kicsit egységesíteni fogja ezt, Ezek az együttműködési formák mind nagy kérdéseket vetnek fel, hiszen másként kezelik ezeket az elkövetési módokat az országok. Aztán a harmadik nehézség, az, hogy a terrorizmus politikai kifejezési forma is lehet, összefügg az ország múltjával, kultúrájával, politikai tradícióival. Egy országban, aki terroristának számít, nem feltétlenül terrorista egy másik országban, Törökországban a PKK esetét mondhatnám. Európa szerint a PKK nem olyan súlyú terrorista szervezet, mint például az iszlám állam. Törökországban pedig a legveszélyesebb terroristáknak számítanak. Ez már is nehézséget vet fel a Törökországgal való együttműködésben, pedig Törökország megkerülhetetlen partner a szíriai háború ügyében. Vagy egy másik példa, egy szélső baloldali szervezetet nem ugyanúgy tekintenek Németországban, mint Olaszországban vagy Franciaországban, ahol sokkal kényesebb kérdést jelent ez. ahol például Franciaországban nem minősül terrorszervezetnek egy szélső baloldali szervezet. Vannak olyan szervezetek, amelyek nálunk terrorista szervezetnek számítanak, más országok, például a skandináv országok nehezebben sütik rá valakire ezt a bélyeget, és ez nehézségeket vet fel a nyomozás összehangolásában. Azt hiszem, lassan lejár az időm. Szíria esetében eh, a, ez a konfliktus adja nagyjából az ügyek 80%-át Franciaországban. Ebben az esetekben olyan országokkal kell együttműködnünk, akikkel nincsen tapasztalatunk az együttműködésben. Például eh, vannak olyan eh, dzsihadisták, akik Irakban vannak fogva tartva, de francia származásúak. Irakkal nagyon kevés az együttműködésünk, ezért nagyon nehéz kapcsolatot felvenni az ottani hatóságokkal. Nemzetközi nyomozati bizottságot tudtunk küldeni több alkalommal is, de de a biztonsági problémák is nehézséget jelentenek az adakodott francia bírók számára. Szíria ügyében és sok nehézséget vet fel az együttműködés. Sok francia rab van ott, akikkel kapcsolatosan tárgyalnunk kell, de igazából nem is sokszor egyértelmű, hogy kivel, milyen állami tényezővel lehet tárgyalni az adott területen. Ezek a legnagyobb nehézségek az együttműködésben. A közös nyomozati csapatok, csapatok nagyon nagy segítséget jelentenek. 13 ilyen megállapodást kötöttünk 13, 2013 óta Belgiummal, illetve Spanyolországgal van egy ilyen folyamatban a barcelonai támadás után, illetve Hollandiával, egy terrortámadás terv vonatkozásában és fegyverszállítás vonatkozásában. A hagyományos vizsgálat nyomozás nem mindig elégséges, ezért nagyon fontos a jó kommunikáció az érintett országok között, Bizonyára tudják, hogy autre, sans avoir passé par la demande d'entraide, c'est d'avoir ces équipes mixtes. Dans... Voltak adatcserék, szisztematikusan is már más országokkal, illetve van, amikor támogatást kapunk más országoktól, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróságtól is kaphatunk felhatalmazást nyomozásokra, és a november 13-i támadás után másnap Belgiummal egy közös nyomozati megállapodást írtunk alá, ami segített sokat. Ez hozzájárult ahhoz, hogy hogy feltárjuk a hátországot, ami Belgium volt a november 13-i támadások esetében. A nyomozók, a francia nyomozók akik eh, Belgiumba jöttek eh, nyomozást folytatni, nem mindig rendelkeztek kihallgatási jogkörrel. A közös nyomozati csoportok pontosan azért érdekesek, mert eh, valós időben tudnak adatot cserélni, információt cserélni, és eh, november 13-a nyomán nagyon pontosan kiderült, hogy milyen fontos eh, ezeknek a közös nyomozati csapatoknak a működése, amikor eh, Szelevdiszlámot megpróbálták letartóztatni Belgiumban, ekkor külön jelentőséget kapott ez a közös nyomozás. Vannak nyelvi korlátok is az együttműködésben, ez valódi akadály. Belgiummal nyilván emiatt több közös nyomozást tudunk folytatni, mint más országokkal, és van egy másik aggály, példa, és az is nagy aggályt jelent sok országnak az együttműködésnek, hogy a sajtó elé kerülnek, a nyilvánosság elé kerülnek a nyomozások. Franciaországban a sajtót kimerítően támogatják a napi és heti lapokat a nyomozás állásáról, és sok más ország tartattól, hogy a francia sajtóban exponálják a nyomozás adatait, Például november, a november 13-i támadások nyomán ez gondot okozott Belgiummal összefüggésben, hiszen a belga fél nagyon tartott attól, hogy az a letartóztatást vagy a nyomozást sérti, hogyha nyilvánosságra kerülnek információk. Ez megnehezíti a közös nyomozati csapatok működését. Ennyit szerettem volna a dióhéjban elmondani, és állok rendelkezésre a kérdésekre. Köszönöm szépen, Gyi asszony. Köszönöm, hogy ilyen alaposan elemezte a helyzetet, ilyen sok információval árasztott el minket. Köszönöm, hogy a gyorsaság fontosságára is emlékeztetett minket, és nem csak az adatcsere, információcsere fontosságára. Bábur következik, az Eurojustban dolgozik, aki a tagállami tanácsok elnöke. Neki is 15 percet adok. Persze túl lehet lépni ezt az időt, de akkor kevesebb idő lesz a kérdésekre. Látom. Látom, hogy van stopper órája, ez remek. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívott minket. Örülök annak, hogy bemutathatjuk azt, hogy mivel foglalkozunk, hogy néz ki a bírói együttműködés az Európai Unióban de néha túlmutat ez az együttműködés az Európai Unió határain. Az Eurojust ugyanis gond nélkül tud együttműködni a harmadik országokkal is. Két fontos ügyben ez meg is történt, például a Bardo Múzeum kapcsolatban, a múzeum támadással kapcsolatban Tunéziában, illetve Tunéziában volt egy másik támadás is, terrorcselekmény, az egyik egy francia, a másik pedig egy angol kezdeményezése történt, tehát együttműködés volt a nyomozásban is, illetve a válaszban is, a reakcióban is. Mielőtt a részletekben menően beszélnék arról, hogy hogyan tudunk közösen fellépni a terrorizmus ellen, Engedjék meg, hogy az Eurojustot néhány szóban bemutassam. Az Europolt itt mindenki ismeri, ebben biztos vagyok. De hát az Eurojust ról kevesebben tudnak. Fokozatosan egyre többet tudunk meg, vagy tudnak az emberek azért az Eurojustról, de még mindig nem ismerik egészen pontosan a szerepét, nem tudják azt az emberek, hogy az Eurojust élen jár a terrorizmus elleni harcban. Az a tény, hogy én ma itt vagyok, ezen a mai szakbizottsági ülésen, ez, ez sem lett volna egyértelmű néhány évvel ezelőtt. 2015 elé, előtt senki nem gondolt arra, hogy az Eurojust képviselőjét meghívja a terrorizmus elleni harcról beszélni egy Európai Uniós intézménybe. Azért statisztikáink már voltak erről, és az is mutatta, hogy az Eurojust azért részt vesz ezért, ezekben a dolgokban, de az terrorista kérdésekben a bírósági együttműködésben sok, nagyon nagy mértékben nem vettünk részt. Hogy ez miért van így, arról Kami beszélt az, el, az imént. Ez ugye már a múlt témája, de amikor az ETA ellen harcoltak, akkor mire volt szükség? Szoros együttműködésre francia és a spanyol hatóságok között. Ez elég volt. Eurojustra nem volt szükség mert az Eurojust a szervezeti formája miatt, illetve a küldetése miatt a többoldalú kérdésekkel foglalkozik, a kétoldalú együttműködésre más lehetőségek is vannak, nem kell az Eurojustot megkeresni. De 2015 óta új korszakba léptünk, az együttműködés természeténél fogva több oldalú, több tagállam vesz részt benne, sokszor harmadik országok is, és azért, hogy jól működjön ez a együttműködés, kell egyfajta támogatás. Az egyetlen olyan ügynökség, európai ügynökség, amely ezt a fajta támogatást meg tudja adni a, bűn, a, a bírósági, a bírói hatóságoknak ma, ez nem más, mint az Eurojust. Hogy néz ki az Eurojust? Mi valójában a harmadik pillér gyermekei vagyunk, elnök asszony. Ez azt jelenti, hogy a kormányközi rendszerhez tartozunk. Erre azt mondják, azt mondják nyilván, hogy jó, hát ez már a múlt ez a rendszer. Igazuk van, de a bírói hatóságok együttműködésének még ma is ez a leghatékonyabb módja. Tehát kormányközi együttműködésről van szó, minden egyes tagállami hatóság képviseli a saját országát. Milyen eszközökkel rendelkezünk? Léteznek koordinációs ülések. Itt arról van szó konkrétan, hogy a bírói hatóságokat egymás mellé ültetjük. Ez azt jelenti, hogy a bírókat, tehát a vizsgálóbírókat, a rendőrségeket, az ügyészségeket sokszor a felderítőkkel foglalkozókat is, tolmácsok segítségével leszek az emberek leülnek egy asztalhoz, és az összes hasznos információt megosztják egymással, és utána közösen döntenek ezek az emberek arról, hogy a nyomozást hogyan folytatják, hogyan alakítják, és utána pedig összehangoljuk a bírói munkát is, vagy igazságszolgáltatási munkát is. Ez az első eszközünk. A második eszközről már beszélt Kamientjé is, vannak közös nyomozócsapataink. Az első közös nyomozócsapatot egyébként Franciaország és Spanyolország hozta létre terrorizmussal kapcsolatos kérdésben, megint az ETA-ról van szó. Azóta a közös nyomozó csoportok elszaporodtak, nagyon sok ilyen, nagyon sok példa van erre, nyilván igénytől függ, mikor merül fel az igény ilyen típusú nyomozásokra. A legfőbb tudnivaló erről a típusú együttműködésről, hogy informálisan és nagyon egyszerű, nagyon könnyű az információ megosztása, és ugye ilyen esetekben aláírnak egy egyezményt a szóban forgó hatóságok arról, hogy az információt megosztják egymással, és anélkül teszik ezt, hogy erre lenne egy konkrét bírói felszólításuk. Tehát, hogyha az egyik tagállam például bizonyítékot használ fel, a nyomozás során, vagy egy e, eset során, akkor azt a másik országban is föl lehet használni az eljárás során. Még egy példával szeretnék szolgálni az Eurojustról. 2014-ben már ugye voltak jelei annak, hogy terrorizmussal is foglalkozunk. 2017-ben 87 ügyet nyitottak meg a tagállamok az Eurojuston keresztül. Ezen anyagok között ott van, vannak azok a témák, amikről Jentje is beszélt, a Telis támadása, a november 13-i támadás, a Zaventemben történt támadás, a brüsszeli eh, támadás, metró támadás, a, a, a eh, Cambrész és barcelonai eh, támadások, terrortámadások, a németországi karácsonyi vásáron történt támadás, mindezek a kérdések ott szerepelnek a megnyitott dossziék vagy ügyek között. Példaként elemezném a Szendőnyi és Párizsi november 13-i merényletet, vagy támadásokat. Ugye több támadásról van szó. 130 áldozatot követeltek, 95 személy sérült meg, és több mint ezer ember sokkos állapotba került, hét terroristát, ölt, hét terrorista vesztette életét a támadás sorozat során. Tant, et comme le rappelait Camille Entier, euh... Camille Entier asszony is beszélt arról, hogy a francia és a belga hatóságok együttműködtek, mondom az első pillanattól kezdve, és a következő napokban létrehoztak egy közös nyomozó csapatot. Ez az anyag 13 nappal később jutott el hozzánk, ami nem gond. Itt nincs semmiféle hibáról szó, nincs itt szó arról, hogy itt ok nélkül késlekedett volna. Ez a téma normális határidők ezek. Először is van egy operatív szükség, fellépési igény, amikor is a, leny- a rendőrség, illetve a bírói hatóságok azonnal fel kell, hogy lépjenek, azonnal információ megosztási igény lép fel, és utána ez egy fázis fázisban, amikor világosabban látnak a hatóságok, akkor jut el ez a dosszié az Eurojusthoz, és akkor kezdődik meg a több oldalú bírói együttműködés. Nos, ebben az ügyben mióta megkerestek minket, 8 koordinációs ülés volt, ami elég sok. 8 koordinációs ülés volt tehát, különböző formátukból, voltak oldalülések, az első etapban ez történt, Ausztriával volt egy ilyen ülés, tehát operatív szükségletekből mindenképpen beszélni kellett az osztrákokkal, és meg kellett osztani az, egy, a, a, az információt, és aztán Ausztriában letartóztatott személyeket adtak át Franciaországnak, utána pedig ugyan nyomozati igényeknek megfelelően további üléseket szerveztünk, koordinációs üléseket, akkor már több oldalúakat, és az összes információt megosztottuk a résztvevők között, és természetesen az összes résztvevő országban ennek megfelelően végezték a nyomozást. A, az Európol elemzéseivel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy valójában párhuzamosan dolgozunk az Európollal, nincs semmiféle elhatárolódás közöttünk, az Európai Terrorizmus, Terrorizmus ellenes központ az Európolban van, de ők a velük a legszorosabb az együttműködési kapcsolat, ezt ki szeretném hangsúlyozni, ez nem mindig volt, volt így. Az Europol és az Eurojust jelenleg egy nagyon erős és nagyon jól együttműködő csapatot alkot. Ahogy azt az elején elmondtam, amikor a november 13-i terrortámadás után megkerestek minket, akkor azonnal világosá vált, hogy ez egy többoldalú ügy, tehát több tagállam is érintve van, 14 tagállam volt érintve, illetve az Egyesült Államok is. Éppen ezért fordultak hozzánk. Mik a prioritásaink? Elnök asszony, tartom az időt. Az első prioritásunk, ahogy az imént már utaltam erre, az első prioritásunk az, hogy együttműködésünket az Európollal tovább erősítsük, még szorosabbra fogjuk. Azzal kezdtük ezt, hogy egy spanyol bírót, aki, aki terrorizmussal foglalkozik, kineveztünk. az Europol és az Eurojust között hidat alakít ki. Hogyha latinul mondanám, azt mondanám, hogy pontifex, tehát ez egy olyan személy, aki hidat képez az Eurojust, illetve az Europol között. Nagyon fontos az is, hogy beszéljek arról, hogy társulási egyezményeket írtunk alá. A legfontosabb bűnözőkkel kapcsolatban. Az első ilyen téma az utazókra vonatkozik. Ugye itt alapvetően a külföldi dzsihadistákról van szó, szóval a második téma pedig a hidra, ez az iszlamista terrorizmushoz kapcsolódik. Nos, hogyha beszélek arról, hogy ezeket az egyezményeket hogy írták alá, akkor egyértelmű, hogy nagyon szoros a kapcsolatunk az Európollal. 2015 előtt nem volt ilyen területen együttműködésünk az Európollal. Így aztán az Európol azt gondolta rólunk, hogy a harmadik ország úgy kezelt minket, mintha a harmadik ország lennénk a terrorizmus kérdésében. Mára, ugye nyilván a nyomás hatására ez megváltozott, mégpedig alapjaiban és az együttműködésünk az Európa is teljes mértékben átalakul. Nos, 2015 előtt egészen más volt tehát a kapcsolatrendszerünk, az Eurojustot és az Europolt is nagyon sok közös lehetőségből kihagyták, pedig meg volt arra a kapacitásunk, hogy dolgozzunk akkoriban alapvetően kétoldalú együttműködésen alapult a, a munkánk, pedig hát máshogy is lehetett volna. Nos, hogyan vélekedünk arról, hogy mit lehetne még javítani eh, az európai együttműködésben? Nos, szerintem az információ átadása, tehát az operatív információ átadás az Eurojust számára, nos ezen a területen még nagyon sokat lehetne fejlődni. Az előttem szóló beszélt arról, hogy a terrorista témákban milyen elképzelések vannak, milyen együttműködésre vonatkozó elképzelések vannak. Ugye az Eurojust befogadna egy új sejtet, vagy új egységet. Nem a, rend, nem a jelenlegi rendszert borítanánk fel, hanem a kész management systemet próbáljuk egy kicsit modernizálni, ugye ez az Eurojustnak az ügykezelési központja. Szerintünk az Eurojustnak több információra van szüksége, talán látják a számokat, ezek önmagukért beszélnek. 2013-ban összesen 24 megkeresést kaptunk a folyó bírói ügyekről, ez a nullával egyenértékű, és ez az összes tagállami, ható, tagállami irodánkra vonatkozik. Egyébként ezzel kapcsolatban minden nyilvános, tehát az interneten megtalálják a honlapunkon ezt az információt, és egyébként mi az úgynevezett nyílt források politikáját folytatjuk. Aztán 2013-tól 2016-ra nagyot változott a helyzet, most már több mint 300-nál tartunk, vagy tartottunk 2016-ban, és jelenleg ott tartunk, hogy a bírói együttműködésre vonatkozó megkeresések száma nagyobb, mint a, a ítéletekkel kapcsolatos együttműködés. Ez azt jelenti, hogy bizonyos csoportosításokat lehet végrehajtani, és az előttem szóló is említette, szerint nagyon jó lenne a szervezeti felépítést egy kicsit megváltoztatni. Az antiterrorista osztály a párizsi ügyészségről is több mint 200-szor keresett minket csak tavaly. Ők élő információra kíváncsiak, illetve ilyeneket szeretnének megosztani másokkal, ezért nagyon fontos az, hogy lerövidítsük ennek az információnak az útját egyik tagállam hivataltól a másikig. Camille Entier beszélt arról, hogy nem egy újabb administratív struktúrát szeretnénk kialakítani, nem a mostani eljárást szeretnénk még nehezebbé tenni. Nem erről van szó, arról van szó, hogy azt szeretnénk, hogy például a párizsi ügyészség elküldje nekünk az információkat, és információkat, és valójában ezt ők rögzítenék, ami őt rögzítenék a mi rendszerünkbe. Tehát nem az Európai Bizottság új embereire van szükség, nem arról van szó, hogy az ügyel foglalkozó ügyészségeknek az információit szeretnénk a mi rendszerünkben megjeleníteni. Ez elég. Ez lenne tehát a javaslatunk az önök számára. Mindenképpen meg kell erősíteni ezt a rendszert, meg kell növelni az Eurojust-nak átadott információ arányát, és ez nagyon hasznos lehet európai szinten. Még egy utolsó mondandóm van, nagyon fontos az is, és megragadom az alkalmat, elnök asszony, hogy itt lehetek az európai parlamenti képviselők előtt. Tehát kihangsúlyoznám azt, hogy az általunk kapott információ rendkívül érzékeny és kényes, amit mindenképpen védenünk kell. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy ki kell zárni azt, hogy magánszemélyek vagy a közvélemény hozzájuthasson ehhez az információhoz. Ezt le kell szögeznem. Hogyha képtelenek vagyunk garantálni azt, hogy, az, hogy a hozzánk eljutott információt védjük, akkor Kamilyentjén nem fogja átadni nekünk az információt. Senki nem kockáztathatja meg azt, hogy ez az információ kiusson. Tehát ezzel kapcsolatban ugyanúgy kell érvelnünk, mint az Európollal kapcsolatban, ismerik az Európolt, és ott is van egy bizalmassági kódrendszer, ugyanezt kéne alkalmazni az Eurojustra, a terrorizmussal kapcsolatban, sőt általánosságban a szervezett bűnözéssel kapcsolatban ugyanilyen kódrendszert kell kialakítani a bizalmas információra vonatkozóan, vagy titkos információra vonatkozóan, és a tagállami hatóságoknak is ezt be, ennek a betartásával kell fellépniük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez is egy nagyon sűrű prezentáció volt, nagyon struktúrált, és emlékeztetett minket arra, hogy mennyire fontos eszköz az Eurojust együttműködés, és hogy érdemes véglegesíteni a vonatkozó jogszabályokat. Tudjuk, hogy a fenyegetés is ugyanilyen súlyú, és köszönöm ezt az emlékeztetőt a, az Európai Bizottságnak is, köszönöm a jelenlétét. és nagyon fontos, hogy a felkéréseit, a tapasztalatát, az ajánlásait megfogalmazta, már ami az információ megosztást illeti. Ez kapcsolódik az Európai Ügyészség munkájához, lehet, hogy lesznek majd terrorizmussal kapcsolatos hatáskörei, és most szeretném megnyitni rögtön a vitát. Először is a kollégáknak szeretném megadni a szót. Remélem, hogy lesz kellő időnk a kérdésekre. Arnaud Danjean kért szót. Van lehetőség ahhoz is, hogy egyenként intézenek kérdést a felszólalókhoz, vagy közösen szeretné, hogy mindenki ugyanarra a kérdésre válaszoljon. Kérem, hogy ezt tisztázzák az elején, hogy hogyan gondolkodnak erről a kérdésről. Köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes és nagyon világos értekezéseket és eh, nagyon értékelem mindig, amikor bírók vannak itt, vagy igazságügyi szakértők, mert pontos előadásokat és válaszokat adnak. Eh, úgy gondolom, hogy a kérdéseim eh, mindenkit illethetnek. Beszéltek arról, hogy milyen nehéz nyomozásokat végezni 33. harmadik országokkal, amikor ugye hatalmasabb országok is keresnek együttműködést velük, milyen eszközeink maradnak ezen nehézségek leküzdésére. Európai szinten talán érdemes volna olyan eszközök rendelkezéseken elgondolkodni, amelyek például Franciaországnak több lehetőséget adnak ezen verseny elkerülésére. Másodszor beszélt az szíriai-iraki dzsihadistákról, illetve az európai dzsihadistákról, akiket különböző hatóságok tartanak fogva, félretéve az erkölcsi megfontolásokat. Az eljárási szempontból hogyan eh, járnak el ön esetekben, amikor az iraki kurd szíriai hatóságok fogatartanak francia személyeket, akik érdekesek lennének a francia hatóságoknak, és harmadszor beszélt arról, hogy mennyire heterogén a rendszer, az európai rendszer, ami nehézségeket is felvett eh, az igazságügyi együttműködésben, bár beszélt arról, hogy eleg, egyre nagyobb a konvergencia is, a legutóbb elfogadott irányelv nyomán. A kérdés – a hírszerzési szolgálatok közötti együttműködése kapcsolatosan, ha nem túl személyes kérdés ez, hogyan látja az igazságügyi vonalra való vitelét ennek az ügynek. Ön szerint először hírszerzési információkat kellene gyűjteni, ezt a folyamatot hagyni érlelődni, és utána a bírósági térre terelni ezeket a vizsgálatokat. És az utolsó kérdés, talán mind a hármuknak, az jelentésünk sürgeti az, a műveleti együttműködést. Mi az a, az intézkedés, ami szimbolikus volna és segíteni európai szinten az együttműködést? Ami a harmadik országokkal való együttműködésben a versengést illeti, az érintett országok olyan eszközöket adnak át az érintett országoknak, amelyekkel mi nem rendelkezdünk, lehet, hogy merészebbek, mint mi, és jobban tudják az együttműködést ezekkel az eszközökkel ösztönözni. Ez egy kicsit voluntarista megközelítés. Minden esetre ezek olyan eszközök, amivel nem tudunk versenyezni. Úgy gondolom, hogy az, az eszközökre és a, és a szándékra is szükség van, ez már nem lenne rossz. Ami a francia rabokat illeti, francia vagy más de most a franciákról szólva, ezzel van leginkább kapcsolatom, akik Franciaországból indultak el, vagy ott van a szokásos lakóhelyük, az iraki letartóztatottakat már bírósági eljárás alá vonták, férfiakról és nőkről is van szó, és valóban számunkra is érdekesek ezek a e-, személyek. Olyan emberekről van szó, akik veterán dzsihadisták, a Dártiát vonalnak a tagjai, nagyon érdekes volna Franciaország számára is őket kihallgatni. Irakban vannak kihallgatási lehetőségek, a Nemzetközi Igazságügyi Bizottság keretében, de más esetekben nincsen hozzáférésünk ezért csak a hírszerzési hatóságok férhetnek hozzá ezekhez az információkhoz. Ami pedig az igazságügyi térre való terelését illeti ezeknek az ügyeknek, ön is ellátogatott az ügyészséghez a látogatás során, Pozitív és negatív elemei is vannak ennek a, a tendenciának. Az igazságügyi eljárásokban lehet, hogy eltűnhetnek bizonyítékok, amelyek egy hosszabb adminisztratív eljárásban megmaradtak volna. És még egy negatív aspektus, hogy lehet, hogy nem tudunk olyan gyorsan reagálni az ilyen a kicsit bizonytalanabb, szürke területbe tartozó információkkal nem tudunk mit kezdeni. Sokszor nagy az az késztetés, vagy kísértés, hogy mindent lökünk át az egy oldalára, és majd ők valahogyan megoldják. Minden esetre ez sok nehézséget vet fel. Azután ez az igazságügyi területre való áthelyezés ennek az eljárásnak meg takarít számunkra sok egyeztetést a hírszerzési hatóságokkal. Ez lehetőség is ebben az esetben, hiszen bizony bizalmi kapcsolatunk van a hírszerzési szolgálatokkal, például a belbiztonsági hatósággal, amely hírszerzési és igazságügyi tevékenységet is végez. Minden esetre Franciaország nagy lemaradásban van más európai országokkal szemben eh, abban, hogy mennyire osztják meg a hírszerzési információkat az igazságügyi szervezetekkel. Itt haladásra van még szükség. Eh, nálunk még nagyon szétforgácsolódott, eh, vagy nagyon elválasztódik ez a két terület. Az emblematikus intézkedésekről, amelyre javaslatot kéne tenni, még egy kicsit gondolkodom. Avez-vous euh, une, une réponse Tudnak. Tudnának-e válaszolni Ánró Danzsan kérdésére? Azt mondta, hogy ez egy kis kérdés, hogy ez mennyire szimbolikus jellegű reakció. Igen, igen. Ami a szimbolikus intézkedést illeti, nekem az a benyomásom, hogy ez Megtörténhet úgy is, hogy, együtt, hogy a bírói, tehát a létező bírói együttműködést használjuk ki, mégpedig Észak-Afrika, illetve Dél-Amerika viszonylatában, tehát Észak-Afrika és Dél-Amerika viszonylatában, mégpedig a Palermói Egyezményen keresztül. Van egy másik lehetőség, amit a kábítószercsempészettel, illetve a migránsokkal kapcsolatos embercsempészetnél láthatunk, de szerintem a terrorizmusra is kiválóan be lehet ezt vetni. Ez nem más, mint a harmadik országokra kitalált intézkedés, amit szerintem kiválóan lehetne alkalmazni az Európai Unió belül is. Például Hollandia már előjárt, sok mindent tett már, és ez a, a big dátához kapcsolódik, tehát hogy a nagy mennyiségi adatot gyűjtünk, ugyanis az adatgyűjtés után következik az adatok értelmezése. Giovanni Falcone azt mondta, hogy az egyik legfőbb maffia tevékenység az adatok, illetve a különböző jelek begyűjtése és azok megfelelő értelmezése. Tehát, hogyha ez, ezzel foglalkoznak a mafiózók, akkor nyilvánvalóan a bíráknak is ezzel kell foglalkozni. Azt gondolom tehát, hogy a kontextus alapvetően meg kell ismerni, ezen belül kell értelmezni a különböző jeleket, és ne felejtjük, hogy az egész egyenletben még benne van a kultúrák találkozása is, nem csak a bírói kultúrák, hanem a társadalmak találkozása is, a különböző társadalmi kultúrák találkozása is. Éppen ezért az, hogy hogy harmadik országokba is, illetve más országokba is, Európai Uniós országokba is át lehessen helyezni, vagy ki lehessen helyezni bírákat, ez egy nagyon fontos, érdekes lehetőség lenne. Hogy a palermói egyezményre visszatérjek, ugye ennek a megvalósítását vizsgáljuk felül. Olaszországban is foglalkozunk ezzel, de Franciaországra vonatkozóan is szerintem ezt el lehetne képzelni. Ez egy nagyon szép kihívás jövőre nézve. Arról van itt szó, hogy és itt utalnék arra, mint az elnök asszony mondott. Tehát arról van itt szó, hogy az európai ügyészséget, ügyész posztot szerintem még tovább lehetne fejleszteni, úgyhogy legyenek kompetenciái a terrorizmus elleni harcban. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 86 per 1 cikkében arra van szó, hogy az Európai Tanács az Európai Ügyészség kompetenciáját ki terjesztheti a terrorizmus elleni harcra, amennyiben az határokon átnyúló. erről van itt szó. A 83-as cikk ugyanebben a szerződésben a, a nem másról szól, mint a szervezett bűnözésről, de miután itt a terrorizmus és hasonló, pontosan hasonló adatokat kéne megosztani, szerintem ez kiváló lehetőség. Van itt még egy fontos jel. Az Eurojust ugyanis az Eurojust szervezete ugyanis szorosan összefonódik az európai ügyész személyéhez, vagy ügyészség hivatalához. Én Báburat nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam. Szicíliában is, illetve az olasz fele, feleviteli bíróságon is többször alkalmam volt azzal szembesülni, hogy az Eurojust közvetítő szerepe mennyire fontos. És az a benyomásom ezen tapasztalatok alapján, hogy a kölcsönös elismerés elve, tehát az, hogy teljes mértékben segítik egymást a, a különböző igazságügyi szervek. Nos, ez csak akkor ez csak akkor hatékony, hogyha van egy közvetítő szerv, amely kulturális, illetve nyelvi közvetítést is végez, ez az Eurojust. És sok esetben kifejezetten az Eurojust proaktív fellépésének köszönhetően voltak ezek a, ezek a közös fellépések hatékonyak. Ez egy nagyon-nagyon komoly hozzáadott érték. Szerintem bizonyos kompetenciák koncentrációja lenne kívánatos a terrorizmus témájában, és ezáltal egy egységes nyomozati kultúrát alakíthatnánk ki, így aztán azt vélem, hogy hogy az Európai Ügyészség továbbfejlesztése kiváló ötlet, és ez az Európai Unió összes tagállamának jót tenne. Ugye a terrorizmus minden országra minden országot fenyeget. A harmadik országokkal is tartja a kapcsolatot az Euró, Európai Ügyesség, kiváló központi szerv lenne, és mondom, Olaszország esetében is a bűnügyi tevékenység, a bűnügyi nyomozásokban nagyon-nagyon hasznos volt ez az elosztó vagy központi személy, érdemes lenne tehát a szerepét kiterjeszteni. Köszönöm szépen, Frederik Báb következik, utána egy hiasszony, és utána pedig Anna Gomes következik. Válaszolnék, de hát ehhez struktúrált választ kell adni, mert An abból kell kiindulni, ami már ma is megvan. Ott van az Eurojust. A kompetenciáit ki, ki kellett terjeszteni. Tehát plusz igazságügyi kompetenciákat kell leadni a, az Eurojustnak, és erre az én személyes válaszom az, hogy egyáltalán nem. nem. Ennek egyszerű oka van, mert hogyha plusz hatáskor, hatáskörrel ruháznak fel minket, akkor senki nem fog minket megkeresni. Ennyire egyszerű a dolog. Mert akkor egyfajta konkurencia vagy rivalizálás lép majd fel a tagállami hatóságokkal, aminek semmi értelme, mert úgy úgysem fogjuk sosem belásni magunkat az ügyekben, mint ők. Másrészt pedig a mi kedvezményezéseink, kezdeményezéseink valószínűleg káros hatással lennének a nyomozásra. Ez azt jelenti tehát, hogy mi állunk az európai hatóságok rendelkezésére. Ez vonatkozik az Europolra is, de mondom, ez a személyes véleményem. Az európol azért hatékony ma, mert kiválóan tudja elemezni ezeket a bűncselekményeket. Szerintem nem kell az Európa hatáskörét megnövelni, nem kell másra ezt megpróbálni kiterjeszteni. Ne legyen, ne, ne hozzunk létre egy európai FBI-t, szerintem ez egyáltalán nem jó megoldás. Még egy dolog, a két eszközről egyébként most volt nemrégiben újra tárgyalás, és föl sem erült, hogy a hatáskörünket eh, kiterjeszték a miénket, illetve az Európolét. Nézzük az eszközeinket. Az európai nyomozás kezd jól működni. Ugye az az alapja mindennek, hogy közösen, vagy egymásnak kölcsönösen segítséget nyújtunk, és szerintem a rendelkezésre álló eszközöket nem kell túllépni, másra nincs szükség. Hogy az ítéleteket, illetve a vádakat mennyire kell nemzetközi védeni, Nos, a harmonizáció a bűn büntető, jör, büntető törvénykörzre vonatkozóan, illetve a terrorizmus vonat, terrorizmusra vonatkozóan a harmonizáció tehát már megtörtént, ezt kéne csupán a valóságban is létrehozni, és ezáltal az az irányelv tényleg kiteljesedhetne. Európai Ügyészség Emmanuel Macron, az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker is beszéltek erről, ezt felvetették. Ez egy középtávú elképzelés. Rövid távon ez nem működhet, ennek két egyszerű oka van. Egy, ugye még nem állt fel ez a hivatal az európai az Európai Ügyészség még nem állt fel a pénzügyi érdekek védelmében. Meglé- meglátjuk, mi alakul ki belőle, hogyan fog működni. Egyébként, amikor a francia igazságügy minisztériumban dolgoztam, akkor részt vettem a tárgyalásokon, tehát az ügyészséggel kapcsolatos tárgyalásokon. Ez a rendszer természeténél fogva nem lehet egyszerű. Nem is értettük akkoriban, hogy hogy fog ez működni, de folytonosan ugye össze kell egyeztetni az európai szinten, illetve a tagállami szintet. Ez természeténél fogva bonyolult, meg kell várni, hogy fölálljon az ügyészség, hogy fog működni, ezt kell megnézni, és utána lehet elgondolkozni azon, hogy a hatáskört ki lehet-e teljes, terjeszteni például a pénzügyi érdekek védelmére. De még egy feltételnek teljesülnie kell, arról van szó, hogy egy hogy azért a tanácsban egyhangú véleményre van szükség, tehát azoknak a tagállamoknak az igényére is szükség van, akik jelenleg az európai ügyészségben nem vesznek részt, ez pedig a, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 96-os cikke. Mondom, ezeknek a feltételeknek kell teljesülni. Egy, egyrészt várjuk meg, míg föláll a rendszer, utána pedig egyhangú döntésre van szükség a hatáskör kiterjesztéséről terrorista témákra. Mit mondhatnék erről ma, milyen javaslatot tehetnék? Ugyanazt tudom megismételni, amit az előbb mondtam, az információ átadást kell megnövelni az Eurojust és az Europol felé, ami pedig az Eurojustot illeti, ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha hogy a 2005-ből származó 671-es döntést vagy határozatot megvalósítják. Nagyon sok hatóság kérte azt, hogy a tagállamok ezt nagyobb mértékben alkalmazzák. Most kéne ezt tényleg megtenni, hogy rendszeresen lehessen ezt alkalmazni. Így tudjuk, így tudjuk az európai szintre vinni a terrorista dossziékat jelenleg. Köszönöm szépen! Köszönöm a vendégeinknek ezeket az ellenzéseket. Látható a elhivatottságuk. És arra a negyedik kérdésére érkezett választ. Anna Gomes következik. Sokan jelentkeztek egyébként kérdésfeltevésre. De mindenkit arra kérek, hogy röviden tegye fel a kérdést, és azt is jelezzék, ha lehet, hogy kinek teszi fel a kérdést, ha mondjuk nem, minden, nem mindenkinek. Dr. Balsamo euh, Köszönöm szépen. Balsamo professzor beszélt uh, a terrorizmus elleni harcról, illetve a harmonizációról. Szeretnék feltenni egy kérdést önnek, és esetleg a többi előadónak is arról, hogy a harmonizáció vagy a kapcsolattartás hogyan zajlik eh, az államtitkok esetében, amelyek eh, állam biztonsági vagy eh, hírszerzési információként keletkeztek. Például Portugáliában az elektronikus nyomonkövetés esetében lehallgatási adatokat is gyűjtenek, ez igazságügyi adat nálunk, és vannak más esetek is. Romániában például sok a lehallgatás, lehallgatási adat jogszerűen is. Tehát nagyon eltérőek a különböző tagállamokban a rendelkezések, hogyan lehet ezt harmonizálna megoldani. Aztán egy másik kérdés, a másik két előadó számára. A TFTP az Egyesült Államokkal, ez működik-e? Vagy az van, hogy működik, és második szinten, az önök szintjén az történik, hogy először az Egyesült Államok kap adatokat, és a maradék marad az EU-nak, vagy egyáltalán nem is osztanak meg adatot, tehát a TFTP hogyan működik? Törökország részéről beszélt már az emberi jogi aktivisták tevékenységének visszaszorításáról. Mi történik azokkal az európaiakkal, akik a Daesh-ben vállaltak szerepet, és még most is Irakban vannak, vagy Kurisztánban? Az Eurojust szintjén mit tudnak tenni ezekben az ügyekben? Köszönöm. Ami a hírszerzési területet illeti, amire az ön kérdése vonatkozott Franciaországban, euh, az az elf, hogy az igazságügyi és a hírszerzési terület teljesen elkülönül egymástól. Az igazságügyi területnek elsőbsége van a hírszerzéssel szemben. A hírszerzési szolgálatoknak euh, át kell adniuk információkat az igazságügyi szervezetnek. Ezt egy kicsit nehéz ezt a gyakorlatba átültetni, ezt az elvet. Sokszor látjuk, mint az előbb mondtam, hogy a hírszerzési terület is táplálkozik igazságügyi információkból és fordítva. Franciaországban van egy rendelkezés, amely lehetővé teszi az igazságügyi szerveknek, hogy a terrorizmus területén kizárólag átadja a hírszerzésnek az adatokat, és ezt ellensúlyozva már van egy olyan együttműködés, hogy van egy deklasszifikációs eljárás, amikor is a bíró kérésére egy elég nehézkes eljárás nyomán a titkosított adatokat át lehet adni a bíróságnak 2015 óta legalizálták azokat a gyakorlatokat, amelyeket a hírszerzés folytat, lehallgatásokról beszélek, és hírszerzési módszerekről, és ezek legális gyakorlatok. Véleményem szerint ez megerősíti azokat a lehetőségeket, hogy hírszerzési információkat a bírósági eljárásban is elhasz, felhasználjunk, hiszen így most már legálisan szerzett információkról van szó. A bíróságnak meg kell határozni, meg kell állapítani a, az információk jogszerűségét, de ez nagyon szükséges, nagyon fontos, hogy előrelépjünk Franciaországban ezen együttműködés területén. Érdekes dolgot mondott, én is egyfajta jelképes intézkedésnek tudnám ezt tartani. Véleményem szerint a nyomozó szervek számára nem csak Franciaországban nagyon fontos lenne az elektronikus bizonyítékokhoz való hozzáférés, tehát a TFTP -e tekintetben nagyon lényeges. Figyelembe kell venni, hogy jelenleg az a nyomozásokban semmihez nem kapunk hozzáférést, a bűnözők telefonálnak, titkosítva információt cserélhetnek, de mi ehhez nem férünk hozzá, ezért sokkal kevesebb információval rendelkezünk, mint korábban. Gyakorlatilag nullára redukálódott a hozzáférésünk a az információ cserékhez, a kommunikációhoz valós időben, a bírósági szervezet még nagyon gyerekcipőben járó eszközökkel tudja ezeket felhasználni. Nagyon nehéz hozzáférni a telefonos beszélgetések adat, adataihoz, illetve a titkosított információkhoz és kommunikációhoz, és e tekintetben gyakorlatilag vakon és süketen kell ezeket a nyomozásokat elvégezni. Az olyan bizonyítékok, amelyek szinte csak az elektronikus szférában találhatók meg, ezeket nagyon nehezen tudjuk beszerezni, különösen külföldön, és kifejezetten az Egyesült Államokban, amikor is a Cloud Act-et elfogadta a közelmúltban az Egyesült Államok, az államok az Egyesült Államokkal megállapodásokat kötnek, például az Egyesült Királyság, és Európa és az Egyesült Államok között még nincsen ilyen megállapodás, pedig nekünk ez szolgálná az érdekünket. Csak kétoldalú megállapodásokat kötnek, de ez sürgető ügy. A napi nyomozásokban ez nagy problémát jelent. Éppen ezért ezt már akár jelképes intézkedésnek is megnevezhetném az, a bizottság felé, mert ez nagyon fontos téma. Harmadik, az európaiak Irakban. Valamit elfelejtettem. Amikor arról beszéltem, hogy mennyire más a megközelítés a terrorizmus besorolásában, nem érték ítéletet próbáltam kifejezni. A különböző országok bizonyos mozgalmakat terroristának minősítenek, másokat nem a PKK, terrorszervezet, ez kétségtelen, de Franciaországban másképp tekintünk erre a szervezetre, a kurdok szerepére a szírkonfliktusban, ezért az igazságügyi szervezetnek is a PKK-hoz való tartozást nem úgy kell megítélnie, bár a PKK nem is követett el terror, ter, terrorcselekményeket Franciaországban, de pénzt az gyűjt. Tehát úgy kell megítélnünk, hogy ez kevésbé súlyos, mint például, ahogyan ezt Törökország ítélné meg, ahol a PKK török földön nagyon sok támadást követett el, most, hogy megérdemlie, hogy ő ugyanazon a szinten kezeljék, mint az iszlám államot, ezt nem az én tisztem eldönteni. Az Irakban és Kurdisztánban letartóztatott európaiak, franciák esete. Franciaországnak nagyon merev az álláspontja e tekintetben ezek a személyek a nemzetbiztonságra veszélyt jelentenek, a kérdés, hogy az életők vajon ott maradnak-e Kurdisztánban, elítélik-e őket, ebben nem lehetünk biztosak. Most a gondolkodás az zajlik, el kell találnunk a megoldást erre a problémára, és rövid távon megoldást kell erre találnunk. De ez csak a személyes véleményem volt. Köszönöm szépen! Szeretnének reagálni a felvetésekre? Reply to the first uh, okay. question. Az első kérdéshez. a alla prima domanda. Az első kérdésre szeretnék válaszolni, amit Anna Gomes asszony tett fel. Nos, egy nagyon központi témát emelt ki a képviselő úr nagy lényeglátással. Nos, mi a hírszerzés illetve az igazságügyi hatóságok feladata az adat szerzéssel, illetve lehallgatásokkal kapcsolatban. Nos, Olaszországban új jogszabályok után 2005-től kezdve azt gondolom, hogy jobban szembe tudunk szállni a terrorizmussal. A különböző feladatokat kell megfelelően szétválasztani, de a szinergiákra is nagyon oda kell figyelni, tehát a hírszerzési, illetve az igazságügyi szervek között. Például a miniszterek tanácsa kérheti azt a hírszerzéstől, az európai, a romai, a romában székelő hatóságon keresztül, hogy történjen meg prevenciós jelleggel, például a lehallgatás. Vannak határidők, és az is nagyon fontos, hogy a hírszerzéssel foglalkozók megfelelően kapcsolatba tudjanak kerülni a vádlottakkal, vagy azokkal a gyanúsítottakkal, akik úgy gondol, akikről úgy gondolják, hogy megfelelő információval jelen, rendelkeznek, és aztán a bűnnel, vagy a bűnnel kap, bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos gyanúkat meg kéne osztani a hírszerzőknek az igazság szolgáltatás képviselőivel, tehát így híreket vihetnek a nyomozásba, az igazságügyi folyamatba. Ugye normális esetben, hogyha nincs elrendelve az igazságügyi hatóságok által, akkor ilyen típusú ö, információt nem lehet felhasználni egy perben. Nos, az olasz bírói gyakorlat annak alapján, változott meg, hogy milyen tanulmányokat hozott létre az Eurojust. Nos, nem csak arról van csupán szó, hogy itt lehallgatás történik, hanem arról, hogy itt igazából információhoz jutunk hozzá. Sokszor egy trójai falovat, tehát informatikai eszközt alkalmazunk, vagy egy személyi számítógépben, vagy például egy mobiltelefonban. Ez az adatszerzésnek, vagy az információhoz jutásnak egy új formája, és ezek újabb lehetőséget jelent. A telefonos lehallgatás teszik lehetővé, vagy azoknak a személyeknek a lehallgatás, lehallgatását, akik jelen vannak egy adott térben, vagy fényképeket lehet készíteni, vagy videókat is lehet készíteni egy ilyen trójai falóval. Az sem kizárt, hogy egy személy által használt készülék az összes a személy által véghez vitt beszélgetést rögzítse. Mondom, hogy videókat is lehet készíteni, amelyik valós időben mutatják, hogy a gyanúsított személy mit tesz. Avagy egy informatikai rendszernek a teljes tartalmát, tartalmához hozzá lehet jutni. Hát ez a nyomozási technikák fejlődésében egy hatalmas ugrás, és az olasz felvételi hatóság, a felvételi bíróság arra jutott, ahogy ez egy nagyon hasznos eszköz lenne, egyébként az Eurojust tanulmányával, összehasonlító tanulmányával vetettük ezt össze. Összehasonlítottuk a helyzetet a spanyol helyzettel, és az Európai Bíróság 2015-ös döntése, itt ami a Roman Zaharov ügyről szól, kimondta már, hogy ez mennyiben fér össze az Európai Unió alapértékeivel. Viszont a terrorizmus, illetve a szervezett bűnözés témájában lehet alkalmazni ezt a módszert. Ugye ez egy újdonság a nyomozási módszerek között, nagyon hatékony, valószínűleg éppen ebből ered a hatékonyság, hogy ennyire újszerű. Enti kolléga beszélt arról, hogy mennyire fontos hozzájutni ezekhez az információkhoz. Ugye a hagyományos telefonhívás, mint olyan már nem létezik. A, az információ jelenleg rendkívül illékony, tehát nagyon gyorsan változik, nagyon nehez, nehéz rá találni. Viszont, hogyha hatékonyak akarunk maradni, akkor mindenképpen harmonizálni kell a jogszabályokat. A bíró szerepe még kiemelendő. Hiszen az igazságszolgáltatás képviseli leginkább a jogállamiságot. Nos, a harmonizáció tehát nagyon fontos, az eljárási jogot kell mindenképpen harmonizálni az új nyomozati technikák függvényében, témájában, például mondom az elektronikus megfigyelés kérdésében. Jelenleg csak egy általános záradék létezik ezekre a kérdésekre, sokkal részletesebb jogszabályokra lenne, sokkal részletesebb jogszabályra lenne szükség. Én azt gondolom, hogy az 541-es irányelv a terrorizmus elleni harc témájában eh, egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ez egy alap jogszabály. És mi azt szeretnénk, hogyha valós lenne a különböző bírói hatóságok kapcsolata ebben a témában, és nemzetközi eh, jelleggel is meg kell ezt tenni, tehát nem csak az EU-n belül. Egyébként nem csak a fajaügyek esetében fontos ez, hanem egyfajta biztonságot ad ez, és, mint említettem, a nyomozati technikákra vonatkozóan, illetve a lehallgatás vagy az információhoz jutás új formái szempontjából sem lényegtelen mindez. Köszönöm. Mikrofon nélküli hozzászólás. Madame. <laughs> à cet après-midi. Oui, sur la preuve électronique. Ami az elektronikus bizonyítékokat illeti professzor úr, Belzamo professzor beszélt a nyomonkövetési műveletekről, hogy pontosítsam az igazságügyi megközelítését ennek, hosszú ideig eh, tárgyaló voltam Brüsszelben, és mindig aggasztó, hogy amikor megpróbáljuk pontosítani a dolgokat, akkor összezavarjuk az egyes eszközöknek a használatát. Lehet nyomon követni a kommunikációt, de arra is szükség van, hogy visszakeressünk kommunikációkat, kapcsolatfelvételeket, amelyek már megtörténtek, és most ebben nagyon nagy nehézségekkel találkozunk. E tekintetben a Párizsi ügyészség, illetve a szövetségi belga ügyészség, olasz és spanyol ügyészség az Európai Bíróság elnökéhez fordul, hogy fejezze ki véleményét két fontos véleménnyel kapcsolatosan. Az első határozat a digitális jogokkal volt kapcsolatos 2014-ből, amely a 2006-os irányelvhez kapcsolódik, a kapcsolatfelvételi adatokkal kapcsolatosan már ez is megnehezítette a tárgyalásokat és igazából nem volt elég ambiciózus ez a fajta harmonizáció, hogy a tagállamoknak lehetővé tegye a minimál intézkedések megtételét. És a digitális jogokkal kapcsolatos a határozat után jött egy második határozat, 2016. december 24-én, amelynek a következménye, hogy előírásra került, illetve dön, tiltásra került a tagállamok számára, hogy olyan jogszabályokat hozzanak, amelyeknek a célja, hogy a szolgáltatókat általánosságban megkülönböztetés nélkül adat megtartása kötelezze a kapcsolatfelvételre kapcsolatosan. Most az a probléma, hogy ez az ítélkedési gyakorlat nagy akadályt jelent a nyomozásokban, ezt ki kell mondani. Az ember nem bújhat el a ujja mögé, hogy így fejezzem meg, ki magam. pour une durée qui reste fixée, évidemment. Mais de manière générale... Összességében az összes kapcsolat felvétel megkülönböztetése nélkül nem lehet adatot gyűjteni, de hogyan végezzük el a nyomozásokat? Előre hogyan lehet tudni, hogy valamely kapcsolatfelvétel majd érdekes lesz egy nyomozásban? Különösen, amikor látjuk, hogy milyen fenyegetettséggel találkozunk, napról napra felbukannak olyan terroristák, akik tegnap még senki nem ismert, és most kerülnek a radarunkra. Erről vitát kell folytatni. Tudni kell, hogy az adatgyűjtést és megtartást jogszerű keretek között kell elvégezni, de az alapjogok védelmét valahogyan össze kell egyeztetni azzal a szükségességgel, hogy, hogy a nyomozások is hatékonyak legyenek. Enélkül, ahogyan a kolléganőm is mondta, úgy nyomozunk, hogy süketek és vakok vagyunk eközben. Köszönöm szépen, Frederik Báb. Köszönöm, hogy emlékeztetett a bíróság ítélkezési gyakorlatára. Itt az Európai Parlamentben eh, nagyon fontos, hogy eh, meghallgassuk ezt az üzenetet, ezt sokszor meghallgattuk már ebben a különbizottságban. Világos ez az üzenet, eh, hallható és fontos is. Nagyon fontos erre időről időre felhívni a figyelmet. Köszönöm mindhármuknak. Most az egyik társ előadónknak adom meg a szót, Elve Stevensnek. Még heten kértek szót. Kérem mindenkit, kérek mindenkit, hogy egy percre korlátozza a felszólalásait, mert megkötött az időnk, ráadásul a tolmácsoknak feltétlenül abba kell hagyniuk fél tizenkettőkor a munkát, de nekünk szükségünk van rájuk. Helga egy percet kap, és kérem a válaszban is próbáljanak röviden fogalmazni, hogy minden kollégánk kapjon alkalmat a kérdésfeltételre. Thank you. Um, my... Köszönöm szépen a kérdésemet. Anté asszonyhoz és Bábúrhoz intézném. Két héttel ezelőtt egy, terror, egy római látogatáson vettem részt a terrorizmus bizottság keretében. Ott a mafia ellenes és terrorizmus ellenes ügyésszel találkoztunk, és azt hallottuk tőle, hogy egy nemzeti adatbázis van Olaszországban, amit a különböző tartományok ügyészségei töltenek fel, ez a 26 szervezet tevékenysége koordinálódik ebben a nemzeti adatbázisban. A bizottságunk részéről szerintünk egy európai szintű hasonló adatbázis hasznos lehetne, tekintettel arra, hogy fontos lenne, hogyha Európában is a kerületi ügyészségek összegyűjtött adatait egy ilyen nemzeti és európai adatbázisba tömörítenénk, vagy összesítenénk, és ezzel segíthetnénk azokat a tagállamokat is, amelyek nem rendelkeznek a terrorizmussal kapcsolatosan hasonló adatbázissal. A kérdés persze az, hogy a tagállamok mennyire hajlandók a szuverenitásukat így módon feladni a terrorizmus ellenes küzdelem érdekében. Köszönöm. Köszönöm, Helga. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Pontosan ismerjük eh, az olasz rendszert. A mafia és most terrorizmus ellenes igazgatóság biztosítja a koordinációt a 26 regionális ügyészség között Olaszországban, mert nincsen országos szövetségi ügyészség Olaszországban a terrorizmus elleni harc területén. Euh, centralizé. Minden esetre megpróbáljuk centralizálni, központosítani a terrorizmus területén e, hasznos információkat. Éppen ezért szeretnénk egy európai igazságügyi nyilvántartást létrehozni, Franciaországban ez nagyon fontos ügy, és mindazonáltal nem szabad azt gondolni, hogy mindenféle rendelkezés nélkül nemzeti szintről európai szintre helyezhetjük ezt az adatkezelést. Európai szinten van egy olyasfajta szuverenitási tér, amit védelmezni kell, különösen terrorizmus ügyében. Amikor a Párizsi ügyészség információt kap, akkor rögzítjük az Eurojust rendszerben ezt az információt, de nem tudjuk megadni, megosztani ezt minden tagállam ellen, és sokkal komplikáltabb a helyzet. Ezt az információt azokkal a tagállamokkal tudjuk megosztani, amelyekről azt gondolja a párizsi ügy, ügyészség, hogy meg kell osztani az információt. Ez egy olyan szabály, amiről nem szabad soha megfeledkezni, és nem szabad megsérteni. Az hírszerzés területén az a szabály, az az elv, hogy az, aki átadja a hírszerzési információt az igazságügyi helyzetnek, továbbra is gazdája ennek az adatnak, és kontrollálja a terítését, terjesztését. Ez szempontból kellene egy európai igazságügyi nyilvántartást létrehozni a terrorizmus területén. azt asszony. Én pontosan hasonló kép, úgy gondolkodom, mint Frederik Báb. Katerina Kinicsi következik. Shadow rapporteur. Árnyék előadó az SND nevében. Grazie, grazie. Köszönöm szépen, elnök, azt szeretnék az összes jelenlévőnek megköszönni, ahogy eljöttek ide, más perspektívából, de megmutatták, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy lehessen javítani az eredményt. Bálszama úr, köszönöm az előadását, Említette azt is, hogy Olaszország mit tett azért, hogy a jogalkotásunk, hogy a jogszabályaink tényleg hatékonyak legyenek a szervezett bűnözéssel kapcsolatban. Sajnos nagyon sok emberi áldozatra volt szükség ahhoz, hogy ez megtörténjen. Két kérdésem volt még, de hát a többiek is ezzel foglalkoztak, az, egy, az Európai Ügyészséggel, illetve az elektronikus megfigyeléssel, illetve adatgyűjtéssel. Én arra kérném önöket, hogy egy kicsit részletesebben beszéljenek arról, amit múlt héten is hallottunk, ugye Julian King múlt héten mutatta be a, az e-evidence javaslatot, ez az elektronikus bizonyíték. A Kérdés az, hogy a pénzügyi és egyéb információt hogyan lehet felhatár, felhasználni prevenciós jelleggel, tehát hogy bizonyos bűncselekményeket ne kövessenek el, és ennek a témának egyébként vagyok az árnyék jelentéstevő. Az elhangzottak fényében és az eszközeink, vagy potenciális eszközeink fényében önök szerint mik azok az elemek, amiknek mind, amiket mindenképpen tartalmaznia kéne ennek az új javaslatnak. Váltszáma úr beszélt az adatokhoz való hozzájutás, adatokhoz való hozzájutásról, illetve hogy hogyan használhatjuk fel ezt a elektronikus módon létrejött bizonyítékot. Köszönöm. Monsieur Balsamo. Bálzama úr. Köszönöm. Szerintem mindenképpen pozitívan kell beszélnem ezekről a javaslatokról. Ez igazi előrelépést jelent, főleg a gyorsasággal kapcsolatban, hiszen nagyon felgyorsul majd a helyzet a jelenlegihez képest. És minél hamarabb magát, ezt az egész rendszert is, ezt a javaslatot is meg kéne valósítani a, a szolgáltatók körében is, illetve az, illetve magánszemélyek esetében is. Aztán Nagyon fontos az, hogy hogyan valósítjuk meg ezeknek az elektronikus adatoknak, bizonyítékoknak a megtartását, az őrzését. Azt hiszem, hogy Olaszországban elég egyértelmű ennek az alkalmazása. Az elektronikus bizonyítékok vonatkozik ez, illetve a valós időben készült lehallgatásokra is. Nos, ezen a területen szerintem mindenképpen európai szinten is be kéne avatkozni. Felmerül a kérdés, hogy a jelenleg tárgyalandó javaslatban legyen ez benne, rendeleti javaslatban, vagy pedig egy másik jogi eszközt kéne ennek a témának szentelni. Mondom, ez a terrorizmus esetében is, és a szervezet bűnözés esetében is nagyon hasznos lehet. Én azt gondolom, hogy a valós időben történő lehallgatást plusz garanciákkal kell megtenni, tehát eh, itt plusz jogszabályokra is van szükség. Mondom, el kell azon gondolkodni, hogy ebben a jogszabálytervezetben kellene helyet szánni, vagy pedig egy másik jogszabályban majd. Minden esetre szeretnénk, hogy eh, megfeleljen a valóságnak a jogi eszköztárunk, úgyhogy mindenképpen foglalkozni kell ezzel a témával. Nézzük a pénzügyi nyomozások kérdését. Ez is egy nagyon fontos dolog. Csak annyit szeretnék mondani, hogy Giovanni Falcone terrorizmus témájában 82-ben fontos lépéseket tett, ugye ez a harmadik szintű bűncselekmény szerinte, olyan bűncselekmények ezek, ahol is a maffia kapcsolatba lép különböző releváns érdekekkel. És szerintem, hogyha ilyen módon lépünk majd fel, ezeket az eszközöket is alkalmazzuk, akkor az is egy minőségi ugrás lehet. Tehát rendszer szerűen kell majd alkalmazni ezeket az eszközöket a terrorizmus elleni harcban. És miután felfogtuk, hogy a terrorizmus milyen módon terjeszkedik, azt gondolom, hogy ezt tette lehetővé az, hogy -e Róma, Rómában, tehát Olaszországban egy központi szerv, amely anti vagy mafia ellenes kérdésekkel foglalkozik. Köszönöm, Maite Parda Feundurno asszony következő. Köszönöm szépen, elnök azt a spanyolul szeretnék beszélni. Először is köszönöm Intármuknak a az előadást, és azt is köszönöm, hogy ezt a lelkületet közvetítették. Ha jól emlékszem, azt mondták, hogy kulcsfontosságú az adatok értelmezésének módja ahhoz, hogy a nyomozásnak értelme legyen, és hogy a kontextus is nagyon jól kell ismerni. És ez az, amit önök most elhoztak hozzánk, konkrét problémákról beszélnek, amelyekkel szembe kell néznünk, például a bizonyítékok keresésében, abban, hogy a bizonyítékokat hogyan lehet megosztani, és hogyan lehet elkerülni, hogy közép, rövid távon a nyomozás érdekeit sértsük. Ez kulcsfontosságú az alapjogok tekintetében, ez az igazságügyi ellenőrzés, amit alkalmazni kell most ebben a technológiai helyzetben feltártak nagyon fontos útvonalakat, és volna egy kérdésem. Egyértelmű, hogy dolgoznunk kell eh, egy újfajta irányelven, abban az irányban, ahogyan önök kijelölték. Önök nagy szakértői a konkrét harmonizációs problémáknak. Vannak tagállamok, amelyeknek nem ugyanez a tapasztalata, ezért vannak olyan büntetőjogú, döntetőjogi kategóriák, amelyek nem bűncselekmények nálunk hogyha az Európai Parlament ebben segíteni tud, ezt az erőfeszítést meg kell tennünk, az önök jelenlétére nagyobb szükségünk van, meg kell néznünk, hogy mik a legnagyobb problémák, amelyeket önök meghatároztak, és hogyha vannak olyan problematikák, amelyeket megállapítanak, és időhiányában nem tudták elmondani, kérem, hogy jelezzék ezeket, hogy milyen utakon kell elindulnunk, azért vagyunk itt, hogy a bürokrácia nem észre fel a nyomozati lehetőségeket. Köszönöm. Köszönöm kollégák, úgy gondolom, hogy ebben a felhívásban mindannyian osztozunk, és mindannyiunknak ez megszólási lehetőség. Bázama úr. Grazie, punto. Eh, Igen, köszönöm. Köszönöm szépen a spanyol képviselőnek ezt a kérdést. És eh, szerintem komoly tanulságokat lehet levonni, másoktól lehet tanulni, például És nagyon sokat tanultunk például Spanyolországtól, ugye itt voltak eh, nemrégiben vezetett eh, változások, ez, ez egyértelműen innovatívnak számít. A Felebítői Bíróság hozta meg ezeket a döntéseket nemrégiben Spanyolországban. Mondom, sokat lehet tanulni a társainktól, számos témában, és ezek olyan kérdések, illetve ezek olyan tanúságok, amiket aztán beépítettünk a mi jogrendszerünkbe, és annak alap részeivé váltak. Éppen ezért talán érdemes lenne európai szinten is megfontolni ezeket a kérdéseket, harmonizálni. Tisztelt spanyol képviselő asszony, egy ha megengedi, egy írott szöveggel válaszolnék majd a elkövetkezendő napokban. Sok időm nincsen ma, most itt, és ezért szeretném eh, kifejteni majd a válaszomat, ha megengedi, egy írásos szövegben. Európának nagyon komoly kihívásai vannak. Bűnügyi kérdésekben szerintem az európai együttműködés nagyban fejlődött, ez egy szignifikáns előrelépés. Ezekben az években alapozzuk meg szerintem az európai bűnügyi eljárást. És azt gondolom, hogy a civilizáció nagyon komoly előrelépéséről van szó. Itt az Európai Unió belül ez a jogi civilizáció kiváló fejlődésének példája. Köszönöm szépen, Bolzano úr. On a déjà dit en insistant sur alors l'harmonisation. Ami az formai és az anyagi büntetőjogi harmonizációt illeti a terrorizmus területén, Természetesen az adat megőrzés és az elektronikus információk megőrzése itt nagyon nagy problémát okoz, ebben mind egyetértek. Écoutez, sans chercher absolument à contre... Nem akarok mondani Bázamó professzornak, nem merészelném ezt megtenni, de azt gondolom... Que d'empiler hogy a jogszabályok halmozása helyett, hiszen ezzel azt kockáztatjuk, hogy végső soron a szakmát gyakorlók és eltévednek a jogszabályok erdejében. Azt gondolom, hogy ma már most is elég jól el vagyunk látva a jogszabályjal, ami az eszközöket illeti Europol, Eurojust, az együttműködési eszközök és az Európai Ügyészség terve, ami az anyagi büntetőjogot, illeti és az eljárási jogot, ennek a harmonizálását. Nagyon fontos volna az eljárás jogot harmonizálnánk, ez fontos lépés, és ezt bizonyos tagállamokban még át kell ültetni a nemzeti jogba, Ma a prioritás inkább az kellene, hogy legyen, hogy megvizsgáljuk, ebben az Európai Bizottságnak természetesen nagyon nagy szerepe lehet, megvizsgáljuk, hogy ezeket az eszközöket a tagállamok hogyan ültették át, hogyan működnek, és egy általános mérleget kellene vonni. Ez alapján láthatnánk, hogy hol is tartunk a jogszabályalkotási folyamatban. Ezt a mérleget meg kellene vonni, és ami az ügyészséget is illeti, az erre vonatkozó jogszabályokat el kellene kezdeni, végrehajtani, és meglátjuk, hogy hol tartunk. Köszönöm szépen. Elizabeth Cardinier következik, majd Agustin Díaz de Mera, Teresa Jiménez, és mivel tiszteletben kell tartani a tolmácsolási időt. Először Elizabeth Gardinének adom meg a szót, utána Augustin és Tereza következik. Sí, gra- grazie, Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik eh, jelentést, akik eh, köszönetet mondtak eh, a meghívottaknak, mindegyikük hatalmas tapasztalatot hozott ide. Én Bálszamónak tenném fel a kérdést, mert ő már beszélt részben erről a témáról, de hogyha másoknak, a többi két meghívottunknak is van véleménye, természetesen azt is szívesen meghallgatom. Engem nagyon érdekelne az együttműködésről kialakult tapasztalat, tehát az EU és a különböző nemzetközi szervek közötti együttműködési tapasztalat Mire tanított ez meg minket? Van-e átfedés? Hogyan lehet a hatékonyságot növelni, vagy milyen problémák voltak eddig? Van egy téma, amivel már ideje foglalkozunk, ez nem más, mint a terrorizmus finanszírozása. Ön bizonyos dolgokat összekapcsolt, azt mondta, hogy nincsenek heterogén szervezetek, tehát a terrorizmus nagyon hasonlít a szervezet bűnözése, sőt egymásból táplálkoznak bizonyos módon. Kérdésem, hogy mit tehetünk azért, hogy tényleg rendszerszerűen fel tudjuk venni a harcot a, a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban, illetve hogyan lehet mindezt megelőzni. Ez lenne a kérdés. Augustin Diaz nem miért következő? Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm a három előadónknak. Nagyon jó minőségi hozzászólásokat hallottunk tőlük. Két észrevételem lenne. Az első egy olyan témára vonatkozik, ami többször fölmerült már, és szerintem ez nagyon érdekes ez pedig az Európai Igazságszolgáltatási Regiszter. Ez a regiszter véleményem szerint nagyon megfontolandó, foglalkoznunk vele, foglalkoznunk kéne vele itt az Európai Parlament ezen szakbizottságban is. Ez egy nagyon-nagyon hasznos eszköz lenne. Az Eurojust már 16 éves, és a kilencediki döntéstől eltekintve a terrorizmus elleni harcról elég kevés jogszabály szól. Tehát, ugye részletes, konkrét jogszabályra van szükség, szerintem, az Eurojust rendelet kapcsolatban, hogy pontosabban rögzítsük a funkcióit. Második dolog, a megfelelő definíció. Ugye mi jogszabályokat alkotunk, és ezért a költségvetésen is el kell gondolkozni, megfelelő költségvetési támogatást kell adni a különböző eszközöknek, jogszab, jogszabályi háttérre rendelkező dolgoknak. Nekünk van jogszabályi, jogszabályi alkotó hatáskörük, másrésztről viszont költségvetési hatáskörünk is van. mondom, most pont időben járunk, most tárgyaljuk például, ugye, mint költségvetési hatóság az MFF-et, és szerintem el kéne azon gondolkozni, hogy ennek az eszköznek az MFF-ben milyen támogatást kell adni. Nyilvánvaló, hogy a maffia és a terror kapcsolnak egymáshoz. Egy példa, Popey Vázquez Velázquez, Pablo Escobar csófőre azt mondja, egyébként jelenleg szabadlábon van Kolumbiában, tehát azt mondta, hogy a, egy Miguel nevű ETA terrorista mutató mutatta meg neki, hogy hogyan lehet, mutatta meg Pablo Escobarnak, hogy hogyan lehet pokolgépeket létrehozni. Ez egy azt gondolom, hogy ezáltal, az, ezáltal a kolumbiai terroristák egy minőségi ugrásra tetek szert, hogy hogyan lehet erőszakosabban fellépni, és mindez az ETA tapasztalatából származik. Teresa Jiménez. Teresa Jiménez. Igen, a kollégáim már nagyon sok mindenről beszéltek, amiről én is szerettem volna kérdezni. Ebben a vitában a terrorizmus területén az igazságügyi együttműködésről beszélünk, ez a címe. Gyakorlati szempontból szeretném ezt megközelíteni, a bizalomról szó került, a kölcsönös elismerésről, az együttműködésről. Kérdezném a véleményüket, hiszen három szakértő van előttünk, egy botrányos esettel kapcsolatosan, amely megtöri az országok között a viszonosságot és az kölcsönös bizalmat, már ami az európai letartóztatási meghagyásokat illeti Belgiumban. Egy ETA terroristát leg, letartóztattak, aki Ramon Ramant, egy barátom édesapját meggyilkolta. Ez a terrorista öt másik gyilkosságban is részt vett. Spanyolország gyorsan kérte Belgiumot a letartóztatási meghagyáson keresztül a kiadatását az illetőnek. Belgium nem csak, hogy nem adta át az illetőt, megtagadva ezt a bizalmat, amiről beszélünk, hanem még szabadon is bocsátotta azért, mert 2013-ban arról beszéltek, hogy kínzásnak lehetne kitéve az illető, ezért nem adták át Spanyolországnak. 2013-ról beszélünk. Spanyolország a felebviteli bíróságot megkereste, és ez pedig azt mondta, hogy egy bíró határozatát nem tudja megváltoztatni. El tudják képzelni, hogy ez milyen elkeseredett lehet ez a család, amelyik egyik bírótól a másikig jár Spanyolországban és közben az illető a Facebookon fényképezteti magát egy egy étteremnek a tulajdonosa az, egy homárral fényképezkedik a Facebookon, és kineveti az igazságszolgáltatást. Köszönöm szépen, hogy elmondják a véleményüket. Merci, les, les trois... Köszönöm mindhármuknak, hogy feltették ezeket a nagyon konkrét eh, kérdéseket. És általános kérdéseket is eh, feltettek. 15 percünk maradt. Kérem, hogy legfeljebb 5 percben válaszoljanak a kérdésekre. Három kérdést kaptak Elizabettől, eh, aki leginkább Balzamó professzornak tett fel kérdés, de általános kérdéseket is feltett Teresa Jiménez, egy konkrét esetre kérdezett rá, és egy szintetikus álláspontot kért, és DSM erre a kolléga pedig felvázolta azokat a rendelkezéseket, illetve azokat a gondolatokat, amelyek ma elhangzottak ki. Szeretné megnyitni a, felsz, a válaszadás sorát, és kérem, hogy a záró szavukat is mondják el Bázamo professzor először. Én, dunque, anzitutto ringrazio l'onorevole Gardini per... Köszönöm szépen, köszönöm Gardini asszony a nagyon érdekes kérdést. Én azt gondolom, hogy itt eh, van két olyan jogszabály, amely eh, igazi minőségi ugrást jelenthet az első, amire utaltam az ülés kezdetén, ez pedig a pénzmosás elleni rendelet. Nemrégiben létezett egy forin, nemrégiben történt egy Foreign Fighters nevű nyomozás, ezt a bressai ügyészség kezdett, kezdte el, ő, ez az ő kezdeményezésük, nyomozásuk, erről beszéltem az elején ez tartozik ide. Nos, nagyon fontos az, hogy a pénzmosás területén legyen harmonizáció. Elég nagy az eltérés a különböző tagállamok között, hogy az ilyen abuzív pénzügyi forrás teremtést hogyan kezelik. Szerintem a pénzmosás és az ön pénzmosást mindenképpen harmonizálni kell, tehát ezeknek a jogszabályi, jogszabályi hátterét mindenképpen harmonizálni, harmonizálni kell az EU-ban. Van egy irányelv tervezet, az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe van ebben, ugye, és a jelenleg a három oldalú egyeztetésnél tart ez a téma. Szerintem ez az irányelv alapvetően ebbe az irányba változtatná meg a dolgokat. És van itt azonban ennek a kérdésnek egy másik vetület, amivel nem sokat foglalkoztunk az elmúlt években, ez pedig a kölcsönös elismerése a vagyon elkobzásnak és lefoglalásnak a tagállamok között. Ez egy 2014-es téma, jogszabály, de csak a bűnügyi esetekben bekövetkezett elkobzásról van szó aznak a területén van ez érvényben, és ne feledjük, hogy pont aznap, amikor ez az irányelv megjelent, akkor történt egy nyilatkozat tétel ebben a témában, és ez adott egyfajta lendületet az ilyen típusú tanulmányok elkészítésnek. Mondom, a elkobzásra ha az elkobzásra vonatkozó jogszabályok területén bekövetkezik a harmonizáció, illetve a kölcsönös elismerés, akkor nagyon komoly előrelépést érhetünk el. Létezik a non-conviction non conviction-based confiscation elnevezés angolul. A kérdés az, hogy milyen feltételek, milyen garanciák mellett lehet ezeket az eljárásokat alkalmazni a vagyonra vonatkozóan. Ilyenkor ugye az európai az Európai Emberi Jogi Bíróságnak a garanciáit kell alkalmazni, és ez vonatkozik a korrupciós és szervezett bűncselekményre, bűncselekménye kapcsolatos ügyekre. Én azt gondolom, hogy ezáltal, ugye ez egy specializált terület, lett a védelem, illetve a kezelés. Szerintem az európai az Európai Uniós szerveknek a segítsége azért mindenképpen üdvözítő lenne a terrorizmus elleni harcban ezen a területen. A spanyol képviselő asszony beszélt arról, hogy milyen konkrét kapcsolat van a terrorizmus, illetve a szervezett bűnözős között, azért szerintem hogy másról is kell beszélni. Amikor a, az úgynevezett maxi pert tartották, Giovanni Falcone nevéhez fűződik ez, ugye ez a szicilei Cosa Nostrahoz is kapcsolódik, róluk szólt ez. Giovanni Falcone azt mondta először is, hogy megmutattuk, kimutattuk, hogy, az eredmény, hogy, hogy nagyon jó eredményeket lehet elérni a szervezet bűnözés ellen úgy is, hogy a jogállamiság elveit teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Nos, ez nem csak a szervezet bűnözésre igaz, hanem a terrorizmusra is. Sajnos nincs módonban részletesebben eh, válaszolni Jimenez asszony felvetésére. Bevallom, nem ismertem ezt az ügyet eddig. Szerintem ez nagyon fontos téma, és megfelelő olyan jogszabályokra van szükség, amelyek alkalmazkodnak a valósághoz. Elnézést, nem tudok okosabb választ adni erre a kérdésre, nem ismertem ezt közelebbről, de megismerkedem vele, azzal kapcsolatban, hogy az elfogadó parancsokat nem ismerik el kölcsönösen. Ezzel kapcsolatban mit tud elmondani ön szerint? Ezek nem bizalmas információk? Nem kell ezeket kölcsönösen leismerni? Nem a bonyolult bűncselekményekről szeretnék beszélni, hanem Például egy gyilkossági esetről, ami, aki, akinek az elkövetője már évek óta menekülőben van. Ezek brutális, brutális esetek. Cesare Butálival önöknek is vannak hasonló eseteik. Tehát konkrétan azzal kapcsolatban, hogy a védelmi rendeleteket nem fogadják el kölcsönösen. Erről mit tud mondani? Hát természetesen mindenkit ugyanúgy kell védeni. Vannak áldozati jogok, illetve vannak a denúsítottnak is jogai. Mondom, ezt az ügyet nem ismerem, de mondom, megragadom az alkalmat, és megismergetem ezzel az ügyel. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, Entie asszony nagyon gyorsan. Ami a terrorizmus finanszírozást illeti, európai szinten és nemzeti szinten, Franciaországban eh, minden eh, eszközt eh, felpróbálunk használni az ilyen jogsértések elkerülésére. A vonatkozó irányelv szerint határoztuk meg a terrorizmus finanszírozás bűncselekményét, ami lehetővé teszi, hogy mikro-makro szinten reagáljunk ezekre a bűncselekményekre. Nem tudtuk még teljesen fel térképezni makrogazdasági szinten is a finanszírozási hálózatokat. Ez olyas valami, amit még nagy részt nem tudtunk ellenőrzésünk alá vonni, hiszen itt elsősorban mikrofinanszírozásról van szó, egyéni személyes számlákról, Szíriából, illetve a legközelebbi környezete a terroristáknak vesz ebben részt. Minden esetre vannak nagyon hatékony eszközök is. Már beszéltem az igazságügyi út előtérbe helyezéséről. Lehet, hogy egybeesés, de egy francia bíró vezeti az erre, ezzel foglalkozó hálózatot. Ez nagy segítség nekünk, hiszen eh, a pénzügyi területen is tudunk eh, nyomozásokat indítani. A második eh, kérdés nagy részét meghagyom Báb úrnak. Ami pedig a terrorizmus és a szervezetbűnözés eseteit illeti, a kettő közötti összefüggés meglehetősen összetett Olaszország esetében más a konfiguráció, mint sok más esetben, de azt mondhatjuk, hogy van nyilvánvaló kapcsolat nem csak a fegyverkereskedés területén, ami egy nyilvánvaló terület, de Egyelőre ez az egyetlen átfedés, ami a, a terroristák és a fegyverkereskedők között feltűnt. Ami nagy probléma, hogy a terroristákat és a szervezet bűnözőket nem feltétlenül könnyű megkülönböztetni, az utóbbiak nem radikalizált személyek, de hogyha terroristának adnak el fegyvert, akkor már bevonódnak ezekbe az ügyekbe, bár ezt cinikusan teszik, nem az ügy érdekében, úgymond. Ami a kölcsönös elismerést illeti, egy kicsit összezavart ez a kérdés. Nem ismerem pontosan azt az esetet, amire ön hivatkozott, hogy 2013-ban Spanyolországgal szemben a, a kínzás lehetőségét vetették fel jogalapként. Minden esetre ez egy szubjektív megfogalmazás, ezért Ez jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk, hogy egy illető személynek, akinek a kiadatását kérik, az eljárása hogyan áll és hogy megvalósítható-e a kiadatás. Köszönöm szépen, Frederik Báb végül. Merci, Madame la Présidente. Il nous reste trois minutes d'interprète, mais sinon le français et la langue. Három perc itt eh, miután a diplomácia nyelve francia, franciául folytatom. Köszönöm, elnök asszony, ami az eh, Európai Igazságszolgáltatási eh, Regisztert illeti. Eszemére úr említett az EAW-t. Ennek a regiszternek az a lényege, ami gyakorlatilag csak most kerül felszínre, nagyon hasznos lehet ha a terrorizmus elleni küzdelmet meg akarjuk erősíteni, és elő akarjuk segíteni az igazságszolgáltatási együttműködést. Most itt nem a hírszerzésről beszélünk, hanem az igazságszolgáltatási eljárásokról. Ez nem jelenti azt, hogy a jelenlegi rendszert alá akarnánk ásni, és valami radikálisan újat akarunk bevezetni, hanem egy Eurojust eszközt kívánunk bevezetni, ami hatékonyabban működhetne, ami az információ áramlást illeti, de valóban igaza van, hogy ehhez megfelelő forrásokat is kell rendelnünk az Eurojustnál. Ugyanis amikor információ átadásra kerül sor, akkor visszacsatolásra is szükség van a nemzeti hatóságok részéről, és ehhez elemzőkre van szükség. Az EAW-vel kapcsolatosan az európai elfogadási parancsal kapcsolatosan eh, Jimenez eh, kollégával egyetértek. Itt eh, némi nehézséggel állunk szemben, ami egy európai szintű probléma. A végrehajtó hatóságok tehát az elfogadó parancsot végrehajtó hatóságok esetében komoly exigenciák érvényesülnek, és ez megkérdőjelezi az igazságszolgáltatások általi kölcsönös elismerést. Amikor az európai elfogadó parancsot bevezettük, akkor már világos volt, hogy egyetlen egy bíró sem merészel Európában ennek lehetőségével élni, és egy másik tagállam bírójához vagy bíróságához fordul. Tehát most a tolmácsolás